mint mindig, minden ö, lejelentett nyelven folyik tolmácsolás, így mindenki beszélhet az a nyelvén. Dokumentumokat nem osztottunk ki, mert elektronikusan kiküldése kerültek ezek, és tartjuk magunkat ehhez a szabályhoz. Megkapták az írásos válaszokat is, mindazoktól, akiket meg akarunk ma kérdezni. Előbb mondták, hogy Michael Lennart az ENSZ adóügyi tisztviselője videokonferencián kell, hogy bekapcsolódjék majd a munkába, és sajnos nem elérhető, vagy a technika nem működik. Úgyhogy egy kicsit átalakítottuk a menetrendünket, remélem mindenki egyetért vele. Aki viszont itt van, azokat üdvözlöm még egyszer. Caroline Malcolmot. Malcolmot, aki szintén az OECD részéről szóval szintén videokonferencián kapcsolódik majd a beszélgetésünkhöz. Aztán üdvözlöm azt a szakértői bizottságnak az elnökét, amely a pénzmosás elleni intézkedések értékelésével foglalkozik. Daniel Telesklav urat, üdvözlöm Önt. Oldalán Klósz főtitkár úr is ott ül, őt is üdvözlöm. Ők fogják elkezdeni, és aztán Isabel Véjan is kapcsolódik, aki az Európai Bank felügyel, banki hatóság szabályozási igazgatója, itt ülő is, szélárnyékban úgymond, és az Európai Bizottság részéről a középen ülnek a képviselők, megbízott igazgató a DG Just részéről Alexandra Zsúr Schröder asszony. Vele is eszmét cserélünk. Remélem, hogy az ensz a, a videokonferencia kapcsolat működni fog. Meg tudjuk hallgatni a nyilatkozatát az ENSZ tisztviselőnek, illetve Karolin Malcolm asszony nyilatkozatát. Üdvözlök mindenkit! Megállapodtunk abban, hogy 7 kert vesz igénybe majd minden bevezető, ha valaki egy perccel tovább beszél, nem ö, szólok rá, és aztán 5 perces ö, szakaszokban lehet a megbeszélt menetrend szerint kérdéseket feltenni és válaszokat kapni. És ha van még idő, akkor lehet egy utókérdést is feltenni az 5 perces időszakaszon belül. Tehát elsőként akkor Daniel Teleszkláfot szeretném üdvözölni, aki a Manival szervezetet képviseli, bizonyal elmagyarázza majd, miben áll a munkája a Manivalnak. Parancsoljon öné a szó. Mr. Chairman, distinguished members of European Parliament, let me... Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Először is nagyon hálás vagyok, hogy meghívtak minket, a Manivelt ide. Nagy öröm számunkra, és az is, hogy elmondhatjuk, hogy mivel foglalkozunk, legalábbis amit 8 percben össze tudok sűríteni. Nagyon röviden. Eh, a Monivald eh, az Európa Tanács szakértőiből áll. Eh, feladatuk, hogy monitorozzák azt, hogy a 34 tagállamunk megfelel-e a nemzetközi normáknak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni harcban nem akarom felsorolni a 34 tagállamot, de alapvetően európai országokról van szó, eltekintve azoktól, akik az FATF tagjai, főleg kelet-európai országok, és azok a kis országok, amelyek az FADF-nek nem tagjai. Tehát a legkisebb a Vatikán, a legnagyobb pedig Lengyelország, ami nem tagja. Tehát így van egy kis áttekintésük arról, hogy melyik országok a tagjai. Amikor kiderült a Panama probléma, akkor rádöbbentődtünk arra, hogy a nagy országok, szigetek, fejlődő, fejlett országok, onshore, úgynevezett offshore joghatóságok tartoznak ide, és a nagyon kevesen az úgynevezett kulcsfontosságú csoportokhoz tartoznak, amely az újságíró konzorcium által felderített csoportba tartozik. Nyilván vannak olyan okok, amelyek miatt a cégeket felhasználják, és a jelentés értelmében vagy valószínűsége van annak is, hogy ezeket a struktúrákat teljesen legitim okoknál fogva hozzák létre. Mindazonáltal 20 éves tevékenységünk során nagyon sok problémát derítettünk föl, amely az ilyen jellegű struktúrák felhasználásához kapcsolódik. Főleg akkor, amikor azok, akik létrehozzák ezeket a struktúrákat, gyakorta olyan szolgáltatókkal foglalkoznak, és olyan jogászokat alkalmaznak, akik nem föltétlenül szabályosan tevékenykednek, vagy a megfelelést támogatják. Ez volt az egyik problémakör. A másik terület, ahol hiányosságokat tapasztaltunk, az az volt, hogy amikor ilyen jogi személyek nem átláthatóan tevékenykedtek, vagy az információt a kompetens illetékes hatóságok számára nem továbbították. Nem maga a struktúra a probléma, vagy annak létrehozása, hanem az, hogy hogyan tudjuk felügyelni azokat, vagy nem tesszük, akik ezekkel a vállalatokkal kapcsolatban felelősséggel rendelkeznek. Nagyon sok jó példával is találkoztunk, de nagyon sok hiányossággal is. Beszeretnék mutatni önöknek egy-két jó példát a tagállamainkban, és rá szeretnék mutatni a további problémás területekre is. Ami a nemzeti közi normákat illeti, a pénzügyi akciócsoport feladata a kidolgozásuk. Mi csak monitorozzuk, hogy megfelelnek-e a normák a kidolgozottaknak. Így különböző modelleket lehet választani, mert nem minden, mindegyik ország található ugyanabban a helyzetben. Néhány jó gyakorlatot is találtunk a tagok között. Vannak olyan tagjaink, akik begyűjtik, és aztán központilag tárolják az információt abban az időpillanatban, amikor a jogi személyiség megszületik. ez már is korlátozza azoknak a számát, akik jogi személyiséget alkothatnak. Például szolgáltatást nyújtók kategóriájára gondolok itt, akiket aztán szabályoznak. Ez egy jó példa. Tehát mindenki nem hozhat létre ilyen cégeket, csak egy bizonyos szakértői csoport, ez szabályozott terület, és felügyelik is a tevékenységét. Aztán vannak olyan esetek is, ahol minden egyes céget ilyen szolgáltatón keresztül lehet csak létrehozni, és ennek meg kell felelnie a pénzmosás elleni tevékenységnek, tehát fel kell jegyezni minden kliensének a nevét, figyelemmel kísérni az üzleti tevékenységet. Egy jó példa, hogy minden jogi személyiség legalább egy országban egy bankszámlát kell, hogy fenntartson. Ez azt jelenti, hogy a bank számára rendelkezésre álló információ a hatóságokhoz is eljut, és így el lehet kerülni a rendkívül komplikált és fárasztó nemzetközi segítségnyújtási folyamatot. Aztán vannak olyanok is, ahol úgynevezett igazgatói kinevezés segítségével tudják felügyelni a pénzmosás ellenes tevékenységet. Tehát van valaki, aki felelős a saját joghatóságában, és aztán a hatóságok ehhez a személyhez fordulhatnak. Mindazonáltal nyilván minden tagunknak vannak kihívásai is. Nézzük, mik. Egy hiányosság, amit nagyon sok országban tapasztaltunk, az, hogy nem igazán értik, hogy milyen kockázatot jelent az, hogyha nem megfelelően használják fel a jogi személyiséget, illetve a, a jogi ö, ö, szabályokat. Azt hiszem, hogy itt még van tennivaló, hogy tisztázzuk a helyzetet. Vannak országok, ahol nem értik azt, hogy ö, mégis mit jelent ez az úgynevezett beneficial ownership. Főleg akkor, amikor az úgynevezett jogi ö, szabályozásokat illeti, amikor az a jogi koncepció, hogy például egy trösztöt hogyan lehet kezelni, nem tisztázott. Egyes országokban azt tapasztaltuk, hogy a hatóságoknak az a feltételrendszere van, hogy a részvényesekről nyilvántartást kell tartani. De van, ahol csak egyszerűen be kell jelenteni ezt. Ez sokszor kiinduló pontot jelent, de általában ennek utána kell járni, mint információnak. Aztán a végrehajtás terén is voltak hiányosságok. Olyan kötelezettségekről van itt szó, a, ahol azonosítani kell például a, a az illetékes személyeket, akik ide tartoznak, és ez nyilván befolyásolja azt, hogy a hatóságok hogyan tudják az adott személyről begyűjteni az információt. Nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy ezek a hiányosságok nem a bankszférában jelentkeznek, ahol nem hivatásos szakemberek tevékenykednek. Itt az információt például egy olyan szemétől szerezték be, aki nem is ott lakik. Úgyhogy egy vállalat például az olyan részvényesektől akarja az információt beszerezni, akik nem egy adott országban élnek. Ez például a könyvek szerint nagyon jól néz ki, de hát elég nehéz megszerezni az információt abban az esetben, hogyha egy másik országban él. Nagyon nehéz rajta behajtani ezeket a dolgokat. Aztán voltak olyan országok, ahol, hogyha valami gond volt, akkor nem lehetett senkit felelősségre vonni, mert például a szankciók nem voltak eléggé arányosak, vagy elrettentőek. Úgyhogy számunkra rendkívül fontos, hogy hatékonyan használják fel a normákat, amelyek most léteznek. Nem az új kötelezettségeken van a hangsúly, hanem inkább a már létezők végrehajtására és azok kötelező végrehajtására szeretnénk a hangsúlyt helyezni. Manuel, szeretné, hogyha a mi elvárásainak felelnének meg az alkalmazott szabályok, hiszen már eléggé szigorúak ezek. Az utolsó lépés a folyamat során azt jelenti, hogy az országot meg kell nevezni, és nyilvánosan a nyilvánosságra hozni azt, hogyha ez az ország nem felel meg a megfelelő elvárásoknak, ugyanis ennek súlyos következményei vannak. Ennek óriási hatása van a pénzintézetekre világszerte, amikor döntenek arról, hogy egy országgal üzleti kapcsolatot létesítsenek, vagy sem. Úgyhogy ez eléggé hatékonyan működik, úgy gondoljuk, hogy ez nagy előny. Figyelembe kell venni azt is, hogy nagyon sok olyan tagunk van, akiknél a kapacitás nem megfelelő. Itt nem föltétlenül az a jó megoldás, hogy fekete listára helyezzük őket, legalábbis az első lésben, lépésben. Először segíteni kell nekik képzéssel, vagy a figyelem felhívásával a problémákra. És itt vannak jó példáink is, amit aztán a többi taggal is megoszthatunk. Úgyhogy, elnök úr, tisztelt képviselők, úgy gondoljuk, hogy még rengeteg a tennivalónk, hogy a már létező normákat foganatosítsuk, ezt próbáljuk megtenni a tagjainkkal, megvan a globális hálózatunk ehhez, és úgy gondoljuk, hogy a hasonló szervezeteknek, mint a miénk, ugyanez a feladatuk. A konkrét megoldás az adott országé. Több lehetőség között választhatnak, hogy ezeket a feltételeket teljesítsék. Mi nem úgy gondoljuk, hogy az egyik modell jobb, mint a másik, szerintünk a legjobb modelleknek versenyben kell maradniuk. Nos, ezzel nagyon köszönöm, hogy lehetőséget biztosítottak számomra, hogy önökhöz szóljak, és várom a kérdéseiket. Köszönöm. Köszönöm szépen Daniel Telesklav, aki nek jelentős tapasztalatai vannak, és ha jól is tettem, itt nem csak új szabályokról van szó, hanem a létező jogszabályok végrehajtásáról is ezért köszönöm ezeket a javaslatokat, amelyeket beterjesztett. Megyünk tovább. A videokonferencia eddig nem jött össze, de megyünk tovább. Tehát a, köz, a, fő, a főtitkársága ugye majd válaszol a kérdésekre, ugye? Isabel Veillon asszony a következő vendégünk, az Európai Bank Hatóság, az EBA igazgató szabályozási vezetője. Izgalommal várjuk a hozzászólását, parancsoljon asszonyom. Köszönöm, Köszönöm szépen. Kedves parlamenti képviselő, kedves Panama bizottsági tagok, az Európai Bankfelügyelet nevében szeretném megköszönni önöknek azt, hogy meghívtak a mai napon ide, és hogy ezen a meghallgatáson felszólalhatok. Nagyon örülök annak, hogy a hatóságtól eljöhettem, és meghallgatják a véleményemet. 80 szervezetet képviselek egyébként. Mi alapvetően a szisztemikus visszaélésekre fókuszáltunk, az a Panama akták kapcsán, illetve az egész pénzügyi rendszer stabilitása szempontjából. Ez a legfontosabb számunkra, hiszen ez a mi feladatunk, hogy ezt a rendszert védjük, ennek a stabilitását védjük. Én úgy gondolom, hogy talán hasznos az, hogyha először elmagyarázom azt, hogy alapvetően mi a mi hatóságunknak a feladata, illetve érdeke a pénzügyi visszaélések, bűncselekmények, illetve pénzmosás visszaszorításával kapcsolatban. És aztán szeretnék arról is tájékoztatni, hogy mi az, amit már tett a hatóság, az első értékelés értelmében fogok erről beszélni, azután, hogy a Panama akták botránya kipattant. És aztán szeretnék arra is kitérni, hogy mit gondolunk arról, hogy hogyan tudjuk az európai megközelítést hatékonyabbá tenni a pénzügyi bűnözés visszaszorítása érdekében. Nos, először nézzük meg a mi szerepünket ebben az egész történetben, mint ahogy a nők is, önök is tudják, egy független európai hatóság vagyunk. A legfontosabb feladatunk az, hogy a pénzügyi rendszer stabilitását és integritását meg tudjuk őrizni, mindezt úgy, hogy megfelelő bankfelügyeletet biztosítunk, illetve megfelelő jogszabályi hátteret. Szeretnénk ezt az egész folyamatot átláthatóvá tenni. Ezen kívül az is világos, hogy a mi feladatunk a terrorizmus finanszírozás, illetve a pénzmosás ellenes fellépés, és ebben a tekintetben azt szeretném elmondani, hogy nagyon, nagy, nagyon szoros együtt együttműködést folytatunk a társügynökségekkel. Értem ez alatt a banki, a biztosítási, illetve a tőzsdei felügyeletet. És ami a joghatóságunkat illeti, az egész európai pénzügyi iparág alánk tartozik. A feladataink gyakorlása közben Először is talán a legfontosabb az, hogy a kötelező érvényű sztenderdekre odafigyeljünk, a rendeletekre gondolok, amennyiben vannak ilyen rendeletek az európai jogszabályok értelmében. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezekben az esetekben nagyon ritkán tapasztaljuk ebben a mostani rendszerben ezt, hiszen egy minimális harmonizációs keretben dolgozunk, és az a helyzet, hogy egyre kevésbé érvényesül mindez a banki, illetve pénzügyi rendszerben. Ezen kívül az EU, a mi hatóságunk különböző iránymutatásokat, ajánlásokat fogalmazhat meg. Ez a puhajog területére tartozik, és egyébként ezzel kapcsolatban a pénzügyi szervezetek ezeket követni hivatottak. Tehát ennyit a háttérről, illetve a puha jogról. A mi feladatunk az az, hogy sztenderdeket állapítsunk meg. A jog hatóságaink és a forrásaink is a sztenderdek megvalósításának ellenőrzése területén nagyon korlátozottak. Csak konkrét gyakorlatok visszaszorításában lépünk fel, illetve a különböző bankok hibáinak felderítésével kapcsolatban, amennyiben kiderül olyan gyakorlat, amely nem felel meg a jogszabályi háttérnek, akkor ezzel kapcsolatban fellépünk, illetve kivizsgáljuk ezeket az eseteket, ügyeket. Másodszorban szeretnék arról is beszélni, hogy mit is tesz az EBA a Panama Papers ügy kapcsán, mit tettünk eddig. Nos, ezt a Panama akták ügyét nagyon nagy aggodalommal figyeljük, ugyanis a mi felügyeleti szempontjainkból három aspektusra kell odafigyelnünk. Az első az az, hogy meg kell értenünk, hogy ezek a dolgok szisztematikusan valósultak-e meg, tehát a sztenderdek ellenében szisztematikus jogsértéseket tapasztalhatunk-e, a terrorizmus ellenes, illetve a terrorizmus finanszírozás ellenes tevékenységünk, valamint a belső kontrolling követelményeink, amelyek egyébként nagyon széles széleskörűek a banki szektor tekintetében, hogyan néznek ki ebből a szempontból. Mi mindig is megpróbáljuk az ilyenfajta bűncselekményeket visszaszorítani a társszervezeteinkkel együtt. Másodszorban azt is meg kell értenünk, hogy a Panama akták ügye rávilágít-e a banki felügyeleti hatóságok hibáira, vagy az intézményi háttérnek való nem megfelelés ebben az esetben hogyan valósul meg. És a harmadik dolog, amely szintén nagyon érdekes számunkra, az az, hogy fel akarjuk mérni azt, hogy prudenciális szempontból milyen hatással van az egész pénzügyi rendszerre e a Panama akták ügye. Mi az, amit már eddig megtettünk? Először is az EBA három szinten kezdett el tevékenykedni. Egyrészt az illetékes hatóságokat, tehát a mi tagszervezeteinket felkértük arra, hogy megvizsgálják az adott helyzetet, vizsgálatokat végezzenek, és erről azonnali tájékoztatást küldjenek a mi szervezetünkhöz. Ennek köszönhetően most azt láthatjuk, hogy az összes illetékes felügyeleti hatóság a bankokkal kapcsolatba lépett, és megpróbálja feltárni, megvizsgálni a rendszert és a probléma méreteit. Másodszorban pedig a hatóságokat arra is felkértük, hogy működjenek együtt külföldi eh, társszervezeteikkel, beleértve a felügyeleti jogok gyakorlását. Erre majd még vissza fogok térni. És harmadsorban pedig megvizsgáltuk azt, hogy az EBA eh, jelenlegi eh, megközelítésében mi mm, az, ami sérült, és ebből a szempontból bizonyos megközelítéseket megpróbáltunk hozzáigazítani a jelenlegi helyzethez. Azt kell, hogy mondjam, hogy végkövetkeztetések levonására még nagyon korai ez a mostani fázis, de az is igaz, hogy az IBA szintjén, tehát a felügyeleti szervezetünk igazgató tanácsában megpróbáltuk felmérni a helyzetet, és mélyen értékelni azt. Amit a jelenlegi fázisban elmondhatunk erről, az az, hogy az iránymutatások az IML-lel kapcsolatban, illetve a terrorizmus finanszírozás visszaszorításával kapcsolatban, valamint a belső szervezeti szabályokkal kapcsolatban. Jelenleg már tehetünk dolgokat. Mire gondolok? A kívánalmak az implementáció terén ezeket kell erősítenünk. Tehát már folyamatban van részünkről a munka azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet napra készé tenni ezeket eh, az iránymutatásokat, főként a 2011-es eh, belső a működésre vonatkozó iránymutatások, eh, és már ezzel kapcsolatban 15 iránymutatás kidolgozás alatt van. Tehát itt vannak kisebb kiigazítások, specifikusabban akarjuk megközelíteni a problémákat, hiszen már a korábbi iránymutatások is rámutattak arra, hogy a pénzügyi bűncselekményekre vonatkozó kockázatokat hogyan lehet visszaszorítani, főként a nagyon átláthatatlan jogrendekkel való pénzügyi együttműködés területén. Ez egyébként már bőven a Panama akták botrányának kipattanása előtt is így volt. De ezt tovább próbáltuk pontosítani, és a jelenlegi irányelvek módosításán ezzel kapcsolatban most éppen dolgozunk, illetve iránymutatások. Hatóságként a helyzetet állandóan nyomon követjük, ahogyan a vizsgálatokból újabb és újabb eredmények, részletek derülnek ki, és valami már egészen világosan kiderült. Arra gondolok, hogy valószínűleg vannak olyan jogi korlátok, akadályok, amelyek az információ cserét nehézé teszik a különböző illetékes hatóságok között, határokon át, és persze ez attól is függ, hogy milyen típusú információról van szó. Vagyis ez egy olyan kérdés, amelyet mélyebben meg akarunk még vizsgálni. Nagyon nagy valószínűséggel szükségesé fog válni az, hogy világossá tegyük, hogy vannak-e tényleges ilyen jogi akadályok, illetve hogy a jelenlegi intézkedéseket milyen értelemben lehet alkalmazni. És végül pedig szeretnék még néhány dologra figyelmeztetni. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos ez a mostani vizsgálati munka az önök szakbizottságának munkája. Nem biztos, hogy csak jogszabályi háttérben találunk problémákat, világos az is, hogy a bankfelügyeleti szempont perspektívái szempontjai érthetőek és világosak. A mi szempontunkból az Európai Unió már egy nagyon átfogó jogrendet alkalmaz, illetve valósított meg ezen a területen, de az is világos, hogy bizonyos kérdésekben meg kell erősítenünk az implementációt. Tudjuk azt is, hogy bizonyos előfeltételek szükségesek lehetnek. Elsősorban arra gondolok, hogy biztosítani kell valószínűleg jogi módosítások terén a az illetékes hatóságok információ cserére vonatkozó szabályait. Itt főként a titkosított információkra gondolok határon átnyúló módon. Ezzel kapcsolatban azt tudjuk elmondani, hogy az AML és a CFT vizsgálatokba be, tehát ezekben résztvevő hatóságok nagyon különbözőek, és természetüket értve is. Egyesek egyébként ezek közül inkább jogi jellegű, vagy rendvédelmi hatóságok, tehát akár rendőrségi együttműködésre is szükség van, illetve felügyeleti hatóságok is ide tartoznak. Tehát ettől nagyon komplexé változik ez az egész kérdés. Andrea egyébként a jogalkotóknak egy levelet írt ezzel kapcsolatban a bizottságnak, a parlamentnek és a tanácsnak is. Másodszorban és ez az utolsó gondolatom, nagy valószínűséggel arra is szükség van, hogy nagyobb harmonizációt tudjunk biztosítani a tagállami megközelítések között a pénzügyi bűncselekmények visszaszorítása terén. Mi úgy gondoljuk, hogy a konvergenciát kell erősíteni a felügyeleti szervek között. Arra gondolok például, hogy a due diligence elvét hogyan valósítjuk meg. Az EBA-nek is talán erősebb eszközökre, illetve forrásokra van szüksége ahhoz, hogy a megfelelést, a jog betartását ellenőrizni tudjuk. Tehát a valódi nagy kihívás, és ebben egyetértek az előttem felszólalóval, abban áll, hogy hogyan tudjuk hatékonyan implementálni azt a már meglévő jogszabályi hátteret, amely már rendelkezésünkre állt, és hogy az információ cserére vonatkozó szabályokat hogyan tudjuk egyszerűsíteni. Köszönöm szépen. Frau. Köszönöm szépen. Vejon asszony. A listánkon szerepel a pénzügyi cselekvési Task Force egy képviselője, ez egy szabványosítási, műző szabványosítási szervezet, sajnos azonban magánokoknál fogva le kellett mondja ö, a részvételét. Ám ugye azok, akik nem tudtak videokonferencián bekapcsolódni, írásban válaszoltak, ezek azokban csak tegnap futottak be ezek az írásos válaszok, de rendelkezésre állnak a vitához. Most pedig szeretném üdvözölni, és meg is adom neki a szót egyből, Zsúr Schröder asszonyt, aki igazgató az igazságügyi főigazgatóságon, az Európai Bizottság körében. Az ő felelőssége körébe tartozik az, hogy az EU szintű szabványok sztenderdek meghatározása miképpen történik. Zsúr Söder asszony általában, ahogy a bizottsági képviselők ott középen szokott ülni, ám most középen, nem a szélén, a pacsora szélén, hanem a közepén ül. Parancsoljon, asszonyom! Köszönöm, Langen úr! Hölgyeim és uraim! Tisztelt képviselők! Először szeretném megköszönni, hogy megszervezték ezt a rendkívüli meghallgatást, már nagyon fontos. Köszönöm azt is, hogy meghívták az Európai Bizottságot erre, hogy betekintést nyújthassunk arról, mi miképpen veszünk részt a pénzmosás elleni harc nemzetközi szintű és EU szintű ezzel elleni fellépés szabályainak meghatározásában. Fontos tudni, hogy nemzetközi szinten együttműködjünk az érintett szervezettekkel és az ENSZ-el. A 90-es évek kezdete óta az, amikor az Európai Unió négy fontos irányelvet fogadott el a pénzmosás elleni harc és a terrorizmus finanszírozás elleni harc keretében. Ezek az irányelvek rámutatnak arra, hogy erősíteni kell a belső piacot, a társadalom érdekét védeni kell a bűnözés és a terrorizmus ellen, valamint hozzájárulnak ezek az irányelvek ahhoz is, hogy a pénzügyi stabilitás megvalósuljon, a megfelelő funkcióját védve és integritását, valamint stabilitását védve az európai pénzügyi rendszereknek. Ezek az eszközök figyelembe veszik, és megfelelő módon azokat a nemzetközi standardeket, amelyeket a Financial Actions Task Force, az FATF elfogadott. Ma reggel már elhangzott, hogy az FATF nagyon fontos szerepet lát el globális standardek kialakításában, a pénzmosás elleni harcban, a terrorizmus finanszírozása és a tömegpusztító fegyverek terjedése elleni harcban. Az ATF az elmúlt években egy sor fontos ajánlást dolgozott ki, melyeket gyakorlatilag a, nemz a nemzetközi standardként érvényesítünk világszerte. Az EU cselekvési szempontjából is fontos az FATF tevékenysége, az FETF tagsága között nem szerepelő EU tagok pedig a Manival tagjai. Erről is hallottunk. Az FETF e ajánlásai puha jogszabályok, ám azt bizvást mondhatom már, hogy a gyakorlatban tiszteletben tartják ezeket. Az FATF e kölcsönös értékeléseket szervez tagjai körében, hogy egy robosztus és átlátható alapon meghatározza, értékelje azt, hogy korrekt módon hagyják végre az ajánlásokat, és a szabványokat is érvényesítik-e. Több, több, igen sok kölcsönös értékelés jelentés született, ezek mind elérhetőek a nyilvánosság számára. Ezen kölcsönös értékeléseken túl az FATF egy közös módszertant is kialakított, amely segíti az értékelési folyamat végrehajtását. Az FATF ajánlásai és ezek, az ért, ezek a kölcsönös értékelési folyamatok a tagok részéről nem fontos szerepet játszanak a pénzmosás elleni és a teremtős finanszírozás elleni harcban. Az EU szempontjából vizsgálva az FATF szabványok felülvizsgálatát is figyelembe vesszük, amikor az EU jogi kereteit újítjuk meg a pénzmosás elleni harc és a teremtős elleni harc körében a, mod, a módosítása és frissítése az EU akinak a pénzös elleni irányelv megújítása során. Ennek során figyelmet szentel a bizottság a standardek, a szabványok megújításának. Nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk azt, hogy az Európai Bizottság alapító tagja az FATF-nek, és aktív részese a FATF-ben folyó munkának. Kiváltképp úgynevezett upstream tárgyalási folyamatnak, amelynek célja, hogy meghatározza és véglegesítse az AFETF sztenderdeket. Ezen túl a bizottság kulcs szerepet játszik a, az EU jogszabályok és az FATF e szabályok közötti ütközés ö, megelőzésének hozzájárulunk azon tagállamok képviseletéhez is az FATF-ben, amelyek nem tagjai ennek a szervezetnek. És végül sajnos tolmácsolhatatlan a szöveg, mert többféle csatorna folyik össze. In addition to trying to align your law as far as possible with the latest FATF standards, The Commission also examines different policy options that go further than the FATF standards. Uh, Frau that... Schröder-Schur, darf ich, darf äh, äh, Az elnök közbe szól, elnézést kérem, meg kell szakítsuk, mert a videokonferencia bekapcsolódott Michael Leonard, aki az ENSZ képviseletében fog felszólalni. Üdvözlöm! Lenárd úr, üdvözöljük! Öné a szó. Nagyon sok a visszhang, mondja Lenárd úr, abban a másik végén.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 You can start. Hi. Can I start? Yeah, please. You have the floor. Thank you. distinguished committee members. Tisztelt szakbizottsági tagok! Köszönöm, hogy lehetőséget adtak, hogy felszólalhatok a nemzetközi norma meghatározás témájában, nemzetközi adózás témájában hozzászólhatok. Ott ezt megcseréljük. Ez nagyon aktuális téma ez, és az, hogy a nemzetközi normák meghatározásában olyan területeken, mint az adózás és az adó együttműködés témájában rendkívül fontos a lépés. Az ENSZ adóbizottsága 25 tagú szakértői testület, melyet az ENSZ főtitkára nevez ki, hogy irányítást adjanak a nemzetközi adó együttműködési témákban, különös tekintettel a fejlődő országok segítésére. E bizottság egy évben egyszer ült össze korábban, ám most már két nap, évente kétszer négy napra ülünk össze ez évtől, mert ezzel reagáltunk a fejlődő országok igényére, akik nagyobb segítséget kértek az ENSZ egy együttműködési együttműködésében. Tehát most is 11-kor el kell menjek pont egy ilyen ülésre, ezért csak addig beszélgetetek önökkel. Alul finanszírozott a mi munkán, különösen az albizottságok munkája, amelyek alátámasztják a, a bizottság munkáját. Ám fontos elmondani azt is, az Európai Bizottság főigazgatósága, a DEFCO főigazgatóság rendkívül fontos já, szerepet játszott stratégiai segítséget nyújtva egyes albizottságai működéséhez ez évben, különösen az államháztartási egység munkájában segítettek, és ez a profit shifting, transfer pricing témájában nagyon nagy segítséget nyújtott a munkánkban. Az ENSZ adóbizottsága a tiszteletben tartja az, az államok szuverenitását, ám egy globális összekapcsolt világban ehhez azt is be kell látni, hogy milyen fenyegetések állnak fenn. Először is az adó főhatóság fölhatóság gyakorlásában az államok globálisan is figyelembe kell vegyék cselekvéseiket, különösen az más országok szuverenitásának megsértését kell elkerüljék. Az tax spilloverek fogalma alakult ki ezzel kapcsolatban. Ezeket elemezni kell, hogy egyes országok érzékeljék, hogy adópolitikájuk milyen hatása vannak más országok adópolitikájára. Különösen fontos ez a fejlődő országok esetében. Második fontos gondolat, hogy a globalizált világban az államoknak információhoz kell hozzáférni, és folyamatosan fel kell dolgozni ezeket, értelmezniük kell az információt, ehhez kapacitás kell. Az adóinformáció cseréje fontos a globalizációra adott válaszok körében, és foglalkozik azzal a tényel is, hogy az, ha az államok nem képesek adóinformációt cserélni, és nem, tudnak, nem tudják végrehajtani a külföldi adóítéleteket, akkor nem tudják teljesíteni adókötelezettségeket. Az államok közötti adóügyi verseny és beruházásokért folyó verseny, valamint a nemzeti vállalatok segítésének igénye, szándéka, és olyan tényezők, amelyek segíthetik azokat, akik el akarják kerülni az adózást. Az adó titok nagyon fontos fogalom, ám mint nagyon sok fontos fogalom, ezt ezért sokszor visszaéltek. Ezért olyan fontos, hogy az országjelentések körében ne lehessen visszaélni ezekben, és bízanak az államok ebben a rendszerben, érzékeljük, hogy minden ország érdekét szolgálja a világon. Az adóbizottságok információcsere alapján működnek, az ENSZ kettős adó elkerülési egyezménye alapján teszik ezt, jó részt. Ezt a vonatkozó, ennek cikkeit átírtuk, és az információcsere fogalomköre is világosabbá került a 2011-es modell frissítésben és ez a modell jövőre is kiadásra kerül. Sok területen az ENSZ modellje nagyon különbözik az OECD szabályaitól, a fejlődő és fejlett országok különbségtételében is. Ugyanakkor jó hír az, hogy az információcsere tekintetében nem olyan nagyok a különbségek az ENSZ és az OECD szabályai között. Az átfedések a fejlődő és fejlett országok között sokkal jobban látszanak, mint a különbségek. És az OECD modell egyes elemeit átvette az ENSZ modell például a fejlett és fejlődő országok tekintetében. Vannak azonban olyan különbségek, amelyek inkább a szakpolitikák tekintetében jelentkeznek. Például az ENSZ modell különösen hangsúlyozza azt, hogy az csere célja az adóelkerülés, valamint az adó kikerülés megelőzése az OECD rendszerhez hasonlít ez, de jobban hangsúlyozza ezeket az elemeket. Azért kell kiemelnünk ezt, mert sokan úgy látják, hogy nagyon finom a, a, a határ, az agresszív adó elkerülés és az adó csalás között. És a fejlődő országok számára nagyon fontos, hogy ezek a meghatározások pontosak legyenek. Az automatikus adócsere tekintetében az ENSZ bizottság nagyon támogatja ezt, az, ezt a gyakorlatot, mert belátjuk, mennyire nagy hasznot hozhat ez minden ország számára, belértve a fejlődő országokat is, hogy hozzáférhessenek a megfelelő információhoz. Azt is be kell látni azonban, hogy igazi igény van a fejlődő országok támogatására, a megfelelő rendszerek felállításában, beleértve az információtechnológiát, a számítástechnikát, amely, amelyhez kell, valamint az elemzési kapacitás felállítását, amelyek révén az információt legjobban tudják hasznosítani az automatikus információcsere globális kiterjesztésében különösen el kell kerüljük azt, hogy hogy megkülönböztessenek az információ gazdag és információ szegény országok között kialakuljon egy szakadék, mert ez csak tovább ö, ö, fokozná a különbséget a fejlődő és fejlett országok és ő az adó igazgatásai között. Ugyanakkor a fejlődő országok és a multinacionális cégek közötti szakadékot is mélyítené. Az ENSZ titkárság nevében szeretnék sok sikert kívánni a munkájukhoz, és várjuk a, a, a tanácskozásaik eredményét is, amely segíti majd a mi munkánkat. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Uh, Michael Lénert. Uh, Köszönöm szépen, Michael Lénert úr. Úgy hallottam, hogy 11 órakor uh, el kell mennie. Kicsit több mint egy órája van akkor. Most pedig az utolsó három percben visszaadnám Zsúr Schröder asszonynak az ott, és elindulnak a kérdések. Köszönöm. Thank you, Mr. Chair. I will... Köszönöm, tisztelt elnök úr. A bizottság szerepével folytatnám, mert azt hiszem, hogy ahogy az ensz való kapcsolatot megteremtették, valami elveszett abból, amit éppen mondtam akkor vissza szeretnék térni az előadásomra, és el szeretném mondani ezt, hogy a bizottság egyik alapító tagja volt ennek a szervezetnek, és aktívan hozzájárul munkájához, főleg a tárgyalási folyamatokban, amikor a normák definíciójáról, modernizációjáról, aktualizációjáról van szó. A EU törvények, illetve az ajánlások közötti ellentmondások feloldása a szerepe a bizottságnak, illetve képviseli azokat az országokat, EU országokat, amelyek nem FATAF tagok. Végül pedig ez nagyon fontos, kölcsönös értékelés történik azokról a jelentésekről, amelyek rendkívül hasznos forrásai az információknak, és segít az Európai Bizottságnak a végrehajtás szinten. Az EU törvényeket az FETF e normákhoz való igazításában a bizottság különböző opciókkal rendelkezik a szakpolitikák terén, amelyek tovább lépnek a normákon, vagy megerősítik a már létező normákat, kötelezőbb jelleget kölcsönözve nekik, vagy pedig konkrét kockázatokkal foglalkoznak, olyan problémákkal, amelyek ezen normákban nem jelennek meg, azonban felmerültek problémaként az EU-n belül vagy a tagállamok szintjén. Hadd éljek egy példával. Például a negyedik pénzmosás elleni irányelv még most folyik az átvétele, de ez jóval szigorúbb, mint a normák. Három konkrét példával szeretnék élni e ezen a téren. Először is, ami a politikailag ö, látható személyek vonatkozásában, illetve a jogi személyek, trösztök esetében nyilvántartásra van szükség, hogy információt kapjunk ezekről a személyekről, és hogy aztán a különböző készpénzes áruk, szolgáltatások vonatkozásában. A bizottság júliusban egy javaslatot fogalmazott meg, megint csak a pénzmosás elleni irányelv témájában. A terrorista akciók és a Panama botrány tükrében. Megint csak a bizottsági túllép az FETF normákon, Példaként megemlíteném, hogy a bizottság javaslatának az a célja, hogy a virtuális pénzcserét az irányelv hatája alá kívánja helyezni, hogy tovább harmonizálja azokat a feltételeket, amelyek a magasabb kockázatú országokra vonatkoznak. És minden tagállamnak központi bank nyilvántartást kell létrehoznia, hogy még átláthatóbb legyen a tulajdonosok köre. Az EU irányelvek minimális harmonizációt írnak elő a, a tagállamok részére, a tagállamok ezen túléphetnek. Végülis a cél az, hogyha gyanús pénz, pénzügyi tranzakciókat tapasztalnak, akkor nyomozhassanak és felderíthessék ezeket akárcsak a korábbi irányelv, a, korá, a közelmúltban elfogadott negyedik irányelv átvétele rendkívül fontos feladata, ennek monitorozása a bizottság számára, és természetesen a különböző jogsértési eljárások beindítása abban az esetben, ha nem felelnek meg a tagállamok ezeknek. Az Európai Parlament is nagyon fontos pillére ezeknek az intézkedéseknek, a Manival, az FNTF, a nemzetközi normák megállapítása, a kölcsönös értékelési folyamat az Európai Bizottság szerepe vonatkozásában. Köszönöm szépen, Söder asszony. Ismételten elnézését kérem, hogy félbeszakítottam, azonban az volt a, úgy tudtuk, hogy előadónk csak 10 óráig ér rá, de úgy tűnik, hogy 11-ig, úgyhogy köszönöm a megértését. Most pedig azt hiszem, Caroline Malcolm következik, aki az OECD tanácsadója, videokonferencia következik, parancsoljon. Excuse-moi, Brigitte, tu peux... Ne haragudjon, Brigitte. Hol van a hang? ...die Technik uh, zu nutzen, die wir allen anderen anbieten. Äh, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen nachrüsten. Ja. Azt hiszem, hogy itt még technikai segítségre van szükségünk. Caroline Malcolm. Caroline Malcolm. Please. Thank you very much. Köszönöm szépen, és nagyon örülök annak, hogy az OECD-t is felkérték arra, hogy részt vegyen ebben a mai vitában. Ez egy rendkívül fontos vita jelenleg, és azt hiszem, hogy az Európai Unióval is szoros együttműködésben tudunk dolgozni ebben a kérdésben, de igen releváns ma az, hogy hogyan néz ki az OECD-ben végzett munka az átláthatósággal kapcsolatban, illetve a tax transparency, valamint az információ csere adóügyi vonatkozásai, vetületei. Nos, hát, hogy elmondjam azt, hogy hogyan is néz ki jelenleg a státusz, az implementáció, a globális adóügyi átláthatósági sztenderdek megvalósítása terén, és ezeknek a sztenderdeknek az erőssége, megbízhatósága, stabilitása hogyan néz ki. Ebből a szempontból fontos a Panama akták ügye, de szélesebb kontextusba helyezve az adóelkerülés, adócsalás és általában a pénzmosás kérdése. Nézzük először azt, hogy mi a különbség a Panama ügyek kapcsán hogy megismerjük azt, hogy hogyan néz ki a jelenlegi helyez, helyzet, az adóügyi átláthatósági sztenderdek, illetve a 6 vagy 7 évvel ezelőtti helyzetet szeretnénk összehasonlítani. A Panama ügyekből is világos az, hogy itt tulajdonképpen egy történelmi kérdésről van szó, nagyon hosszú idő óta problémát jelent az információ csere. Ahogyan valószínűleg önök is tudják, két fontos standard van ebben a terül, ezen a területen. Az egyik az információcsere, kérésre, a másik pedig az automatikus információcsere. Nos, a globális standard az automatikus cserére vonatkozólag az OECD kidolgozásában 2014-ben látott napvilágot, és azóta 101 ország kötelezte el magát a standardek megvalósítása terén, terén, és 2017 és 2018-ra biztosították, hogy meg is kezdik a tényleges adó ügyi információk cserését, cserél, kicserélését. Itt főként az OECD és a G20-ak országaira vonatkozik mindez, de más országokra is kiterjedhet. Jelenlegi stádiumban azok az országok, amelyek fejlődő országok, megfigyelői státuszban vannak az adóügyi átláthatósági sztenderdek értelmében, de egyelőre nem kötelesek 2017 és 2018-ra megvalósítani ezt az automatikus információcserét. Szeretném, hogyha azt is figyelembe vennénk, amire az ensz kolléga is utalt, hogy itt analitikai kapacitásokra és megfelelő informatikai háttérre van szükség az információ cseréhez. Természetesen mi ezt támogatjuk, ez számunkra nagyon fontos. 101 ország kötelezte el magát az automatikus információcsere mellett, ahogyan már említettem, és itt a standardek kapcsán fontos kimondani azt is, hogy a globális fórum egy keresztmegfelelési vizsgálatot végez, és ez azért fontos, mert ehhez kapcsolódik egy administratív kapacitás is, és ez pedig nagyon hatékony az információcsere területén, amikor kérésre biztosítunk információkat, mert ezen keresztül tudjuk az országokat arra rábírni, hogy kötelezzék el magukat emellett a standard mellett. Nagyon fontos továbbá számunkra az is, hogy olyan benchmarkokat dolgozzunk ki, amelyeknek köszönhetően láthatjuk, hogy a különböző országok hogyan állnak jelenleg, és hogy a globális rendszerben ne legyenek kibúvók vagy joghézagok. Ajánlásokat is megfogalmazunk, több mint 500 ilyen ajánlás van jelenleg, amelyeket egyébként az országok már meg is valósítottak egészen a kereszt megfelelések szakaszának kezdete óta. Tehát igen sok ország ezt biztosítja, támogatják egymást, és egy mély keresztmegfelelési folyamatban is részt vesznek. Nézzük most az automatikus információcserét. Most ezen a területén, területen 2017 és 2018-ra vonatkozólag kötelezték el magukat az országok. Jelenleg most még nem tudjuk értékelni a helyzetet, miután még meg sem kezdődött. A fórum segíti az országokat abban, hogy meglépjék a nemzetközi megállapodásokban foglaltakat, az automatikus alapú információ cserére vonatkozólag a megfelelő helyi jogalkotást is hozzá kell igazítani ezekhez az igényekhez. Itt a bankokra vonatkozó jogszabályokat kell módosítani, és az OECD azon is dolgozik, hogy olyan rendszereket alakítsunk ki, amelyek költséghatékony, de ugyanakkor nagyon biztonságos információcserét tesznek lehetővé. Olyan informatikai rendszerekre van szükség, amelyeket az OECD ad az országoknak, és ezen keresztül lehet a különböző adóhatóságok között biztonságos információcserét megvalósítani. Egy egységes rendszerre van szükség, mert ettől költséghatékonyabb a rendszer, és ráadásul a különböző rendszerek közötti együttműködést is megpróbáljuk könnyebb, megkönnyíteni, hiszen nem különböző rendszereket kell egymással összekapcsolni. Nos, amint megkezdődik ez az automatikus információcsere, megkezdődik majd a keresztmegfelelések vizsgálata is. Vagyis nem csak az információ cserét, nem csak a kérése való információ cserét fogjuk vizsgálni, hanem az automatikus információ cserét is. Tehát ez egy új fázis, stádium lesz. Jelenleg ez még csak elkötelezettségi szintet mutat, ugyanakkor később, amikor megkezdjük a munkát, akkor azt is értékelni tudjuk majd, hogy hogyan valósul meg ez az információcsere, és ugyanakkor támogatást is biztosítunk ennek a megvalósításához. Ami pedig a különböző országokat illeti, amelyek még nem kötelezték el magukat a nemzetközi kötelezettségek mentén. Őket is segítjük abban, hogy erre az útra tudjanak lépni. Az implementáció terén az OECD-nek idén júliusban a G20-ak mandátumot adott arra is, hogy 2017-re, tehát a G20-ak csúcs találkozójára dolgozzon ki olyan iránymutatásokat, amelyek azokra az országokra vonatkoznak, amelyek egyelőre nem tettek megfelelő lépéseket az adóügyi átláthatóság megvalósítására. Tehát itt benchmarkokat dolgoztunk ki, Három kritériumról van szó ezen a kereten belül, és idén, illetve 2017 közepé közötti időszakra vonatkozólag megpróbáljuk megértetni azt a különböző országokkal, hogy miért fontos ez, és reméljük, hogy egy kooperatív megoldást tudunk kikényszeríteni az országokból, 2017 közepére, hogy erre a minimális globális standard szintre minden ország magától eljusson. Ezen kívül felmerül az a kérdés is, hogy a megjelül, meglévő jelenlegi sztenderteket hogyan tudjuk implementálni, illetve hogyan tudjuk napra tenni ezeket. Itt pedig vissza is térnék az eredeti gondolatomhoz, hogy tegyünk különbséget a között, hogy mi volt a múltban, és ezre vonatkozik ugye a Panama akták ügyék, ügye is, és az, hogy hogyan néz ki a helyzet jelenleg. Az elmúlt hét évben egyébként óriási lépéseket tettünk előre ezen a területen. Ami az információ cserét, illeti a Globális Fórum nagyon hatékony szervezet ebből a szempontból. Ők segíteni tudnak bennünket. Nem új sztenderdekre van szükség, ugyanis a jelenlegi sztenderdek az adóátláthatósággal kapcsolatban eh, nagyon jól, tehát nagyon szolidak eh, ezekre lehet építeni, és ezért fontos lenne a pénzmosással megbízott, illetve pénzmosás ellenes szervezetek közötti együttműködést is segíteni, hogy megfelelő jogi hátteret biztosítsunk nekik, amelyek mentén a hatékony információ csere is megvalósulhat biztonságos keretek között. A különböző adóhatóságok kooperatív együttműködésére van szükség. Én azt gondolom, hogy jelenleg a gyakorlatot kell erősíteni, és nem arra van szükség, hogy újabb sztenderdeket írjunk elő, mert a jelenlegiek is nagyon, nagyon is jók. Köszönöm szépen, és várom a kérdéseket. Köszönöm szépen, Kerül Malcolm minden hozzászólónak szeretném megköszönni a 7 perceket hagytam, hogy túllépjék, mert ez volt az első ilyen meghallgatásunk. meghallgatásunk. Szerettem volna egy átfogó áttekintést nyerni az egyes intézkedésekről, ezért hagytam tovább beszélni önöket. Hajdi Hautal, a zöld kolléganőnk látogatócsoportát is üdvözlöm. és megnyitom most a vitát a szakbizottsági tagok előtt. Meghatároztuk a sorrendet, a két jelentéstevővel kezdjük. Először a szocialisták, eh, társ előadó Jeppe Kofort, majd pedig Péter Jezsek az ALDE részéről. Ők a parlament részéről. A, a jelentéstevők megemlítettem az állampárt hátterüket is. A sorrend úgy alakul, hogy 5 perces szakaszokat kapnak a hozzászólások, és aztán kérem, hogy a kérdésekkel forduljanak a jelenlevőkre. 11-ig van jelen Lenárt úr a videokonferencia részfelevőjeként, Malcolm asszony végig. Kofolt úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. És köszönöm Köszöntöm vendégeinket. Kiváló tájékoztatást kaptunk a problémákról. Úgy tűnik, van egy konszenzus afelől, hogy azok a standardek, amelyek az elmúlt években kifejlesztésre kerültek, megfelelőek, és a betartás, a betartatás a nagy probléma inkább. E tekintetben az a kérdés tehát, hogy miért jártunk kudarccal? Miért nem sikerült a jól kifejlesztett jó normákat végrehajtatni. Ki a felelős? Tagállamok az EU szintjén. Hol lehet nyomást gyakorolni a jobb végrehajtás érdekében e különféle szinteken? A Panama Paper kimutat, rámutattak, hogy mit, mit vagyik a kulisszák mögött. Újságírókkal beszéltünk, ha valaki meg tudja venni a névtelenséget, akkor azzal vissza pénzmosás és adóelkerülés céljából. Az önök értékelését szeretném hallani. Ha a tag, egyes államok megengedik, hogy egyes struktúrákban részvényesek, igazgató tanácstagok névtelenül működhessenek, vagy akár beneficial ownership rendszerében, nem volna ez szükség egy központi nyilvántartásra, ahol a végső kedvezményezett tulajdonosok meghatározhatóak, beazonosítóak végső soron, ha szükséges? vajon az államok, amelyekkel együttműködnek, miért nem teszik ezt? Nincs kapacitás, vagy nincs rá politikai akarat? Hol látják a fő gondot a e hiányosságok mögött? Egyes országban látjuk, hogy nincs politikai akarat a standardek, a normák végrehajtására. Tudom, hogy sok kérdést tettem fel, de hát mindannyian látjuk, hogy gond van, mindannyian azt mondták, hogy, hogy kudarcot vallottunk a, a, a szabályok betartásával, ez bizony katasztrófa, a Panama anyagok rámutattak erre katasztrófára. Köszönöm, ki akar válaszolni? Először Malcolm asszonyt kérdezem, parancsoljon. Öné a szó. Thank you very much. Köszönöm a szót. Nagyon jó kérdés. Úgy gondolom, hogy a kérdés az, hogy eddig miért nem sikerült végrehajtanunk mindent. Ezt kontextusban kell helyezni, és azt hiszem, hogy nagyon sok országban előrelépés történt, akik most már elérték a normákat, ami a gyakorlati be, ö, ö, végrehajtást illeti. Tehát azt nem mondanám, hogy teljes a kudarc. De nyilván van még tennivaló. Hogy miért van ez így? Így csak vissza kell tekintenünk, hogy milyen történelmi kontextus van történt mindez. 2006-2007-ben a válság előtti időszak voltunk, ahol még titkosítás volt nagyon sok joghatóságban. Ma már nem így van. A banktitok megszűnt. Most már, vagy mobili, mobilok ezek a részvények, amelyek eddig titkosak voltak, de tudni kell, hogy kik a tulajdonosok. És ami a nagyvállalati tulajdoni normákat illeti, megint megváltozott. 2014-ben óriási lépés történt előre. Most már nem csak a hatóságok akarják mindenképpen végrehajtási szintre emelni azt, hogy tudjuk, hogy ki a tulajdonos, hanem ugyanazokat a normákat is akarják foganatosítani. Az OECD is elérte már ezt, és ez óriási lesz, ami a végrehajtást illeti a nagyvállalatok és az ügynökségek közötti kapcsolatban. Nos, ami a tulajdonos azonosítását, illetve azok nyilvántartását illeti. Hát itt meg kell néznünk minden lehetőséget. Ami a szakmai részét illeti, egyszerű, egy válasz nem létezik. A kérdés az, hogy hogy lehet aktualizálni ezeket a nyilvántartásokat, ki férhet hozzá, hogyan lehet megosztani ezt az információt, például az adóhatóságokkal, vagy a pénzmosásért felelős hatóságokkal. Nos, a norma értelmében vagy pénzintézet, vagy a nagy vállalat igazgatója, akit kineveznek, tehát valakinek kell lenni ebben a joghatóságban, és aztán közös jelentési normákról van itt szó adó szempontból. A pénzintézetnek tudni kell, hogy ki, ki a tulajdonos, és ezt nyilván kell tartani. Köszönöm szépen. Rövid kiegészítésre, hogy 5 percet irányoztunk elő, Teleszkláf úr kapja meg most a szót. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Nagyon sok kérdés hangzott el, de mindegyik nagyon jó, úgyhogy nagyon röviden koncentrálnék mindegyikre. Ami az eszközöket illeti, főleg a tulajdonosi részvényeket, egyetértek az OECD-s kollégával, nagyon sok minden történt. 34 tagunk közül most már egyiknél sem ö, ö, léteznek az ilyen jellegű részvények. Ugye a Panama információk kiszivárgásának talán ez volt az egyik előnye. A 20 év ügyes fejleményeket talán nem láttuk volna egyébként, de nagyon sok előrelépés történt, beleértve a titkosítást. Hogyha megnézzük azt, hogy az OECD körében kik voltak az elsők, hát nálunk is megnézhetjük ezt. Azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok ország akik korábban adóparadicsomok voltak, nagy ipari országok voltak, de hát változik a helyzet. A kérdés az, hogy hol tároljuk az információt a tulajdonosokról. Ez központi nyilvántartás legyen, vagy decentralizált, kötelezően meghatározott helyeken. Minden ország eldöntheti ezt, vagy például az EU, a nemzetek fölötti szinten, hogy hogyan. Itt nem arról van szó, hogy hol, hanem hogy milyen jellegű információt tároljanak. Azt hiszem, hogy teljesen attól függetlenül, hogy hol tároljuk az információt, a kérdés az, hogy milyen szintű ez a minőségi információ, és a ö, bizalmas információhoz ki és hogyan férhet hozzá. Ezért merül fel ez a kérdés, hogy hol tároljuk őket. Nos, ami a kapacitást illeti, vannak országok, ahol nincs elegendő kapacitás, és működnek a bűnözők globálisan, úgyhogy a helyi rendőr kapacitásra van szükség, például egy szegény országban. Ez óriási kérdés. 25 éve dolgozom ezen a területen, és nagyon sok politikai akarattal találkoztam ezen a téren főleg a monitorozás terén. Hogy itt most általános politikai akaratról van szó, vagy a politikusoknak a feladata lenne ez, hát végül is teljesen mindegy, hogy milyen oknál fogva a politikai akaratnak létezni kell. Köszönöm, kicsit túlmentünk az időnkön. Nyilvánvaló. úgy itt most általános kérdések Szerepelem, Most Péter Jezsek társelőadó kapja meg a szót. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Köszönöm, hölgyeim és uraim, hogy eljöttek hozzánk, vagy kapcsolódtak hozzánk. Először is egy általános kérdés, hogy kapcsolódjak én is kollégámhoz, ebbe kollégához. Hallottuk, hogy eléggé átfogó, robosztus jogszabály halmaz létezik már a jobb végrehajtás céljával, ebben, nem feltétlenül ebben az esetben, mint jogalkotók vagy társjogalkotók, hanem inkább, mint ezen szakbizottság tagjai mit tehetünk. Mert végül is a munkánk végén ajánlásokat kell megfogalmaznunk, hogy hogyan segíthetünk ezen a téren. Teljes választ nem várok még erre most, de hogyha valamit esetleg írásban el tudna küldeni, az is hasznos lenne. Köszönöm. Ki akar erre válaszolni? Lenárd úr talán? Válaszolna? Öné a szó. Nem. Jó. Akkor. Teleszkláv úr. Kesztel Zsúr Schröder asszony kapja meg a szót. Köszönöm. Hogyha labdarúgó mérkőzést játszanánk, akkor ez egy jó passz lenne, köszönöm. Futok vele tovább a labdával. Ugye a legfontosabb teendő, hogy megerősítsük azok a testületeket, amelyek monitoringgal megfigyelik az államok viselkedését, nem csak a pénzmosás elleni harcban. A második dolog, ami a globális végrehajtása a standardnek. Nem csak Európában. Európa rendkívül fontos a e tekintetben, de a bűnözők azt keresik, hol lehet pénzt mosni, ahol a leggyengébb a szabályozás. Tehát rendkívül fontos a végrehajtása globális szinten ezeknek a szabályoknak. Tehát írásban is tudok majd erre válaszolni, talán kimerítő módon, majd kollégámmal egyeztetem, aki a, volt, aki munkát elvégzi majd, amit én most megígérek, de bizonyal tudunk majd írásban visszatérni erre. Köszönöm, van még két válaszra időnk, Zsúr Schröder asszony, és aztán Bejan asszony. Thank you, uh, Chair. I mean... Köszönöm szépen. Csak hozzáfűzve a már elhangzottakhoz, én úgy gondolom, hogy a helyzet valóban nagyon sokat változott az elmúlt évek során, ugyanis nagyon sok pozitív lépést láthattunk a szabálykövetés terén. Több szabály is van, ez is igaz, de ugyanakkor az emberek, illetve a piaci szereplők jobban ismerik ezeket a szabályokat, de még mindig nem eléggé. Tehát ezen a területen további lépésekre van szükség. A G20-ak kérdését is felvetném, mert a Panama ügyek kirobbanása után ezen a téren is előrelépést tapasztalunk a szupranacionális kockázatelemzésre vonatkozólag ez egy olyan módszer, amelyben az Európai Bizottság is tevékenyen részt vesz. Elemezzük mindazokat a kockázatokat, amelyeket a pénzmosás jelenthet különböző szempontok szerint. Itt a szektorokon átívelő és szupranacionális európai szintet is figyelembe veszünk annak érdekében, hogy jobban tudjuk azonosítani, mi az, ami nem jól működik, mi az, amit javítani lehet, és ezen a területen a következő év során egy fontos monitorozási mechanizmust is végrehajtunk majd. Köszönöm szépen. Különösen a végrehajtás kell olyan téma legyen, amelyre az Európai Parlamentnek feltétlenül foglalkoznia kell majd. Izabel Vejan parancsoljon. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy a felszólalásom a korábban felszólalókkal összhangban áll, csak némi pragmatizmusra szeretnék felszólítani, és a banki perspektívák figyelembevételére. Az én feladatom az is, hogy a bankok számára globális szintű szabályozást biztosítsunk az úgynevezett árnyékbanki szektor területén, itt a trust fundokra gondolok alapvetően. Vagyis általános értelemben a nagybankok terén látnunk kell azt is, hogy ők kapcsolatban állnak az úgynevezett árnyékbankokkal, 6000 ilyen entitásról beszélhetünk, tehát a pragmatizmusra hívnám fel itt a figyelmet, nagyon fontos a gyakorlatias megközelítés. Egy felülről építkező megoldás, például a világos regiszterek, listák létrehozása nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy kik a kedvezményezettek adott esetben és ugyanakkor ezzel ellentétes irányban, tehát alulról építkező megoldásokra is szükség van, főként amikor erről a 6000 cégről beszélünk, ez egy hatalmas szám, ugyanakkor nagyon fontos az, hogy jó ítélőképességgel rendelkezzünk, hol kell a legintenzívebben alkalmazni a meglévő rendeleteket. Tehát fontos azt látni, hogy hogyan akarjuk mindezt megvalósítani bizonyos specifikus szektorok, illetve banki entitások szempontjából. Talán ez a legfontosabb. El kell majd gondolkodni azon, hogy gyakor- a gyakorlatban hogyan tudjuk majd ezt a szakértői ítélőképességet megfelelően kialakítani, tehát hogy úgy súlyozzunk, ahogy az a legmegfelelőbb tehát a meglévő rendelet alkalmazásán keresztül, de egy kicsit mégis a specifikumok tekintetében tovább kell mennünk. Köszönöm. Most a frakciók hozzászólói kérdezői következnek. Először Dárius Rozáti a néppárt részéről. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. És köszönöm a meghívott szakértők tájékoztatását. Érdekes és izgalmas prezentációkat hallottunk. Ez egyik jó és talán megnyugtató konklúzió, ami levonható, hogy a standard meghatározó intézményekben nincs hiány. Olyan intézményekben tehát, amelyek ajánlásokat fogalmaznak meg. A, a pénzposás elleni és adó elkerülés, adócsalási elkerülés érdekében hozott szabványok és ajánlások száma megfelelő. Többen elmondták azonban az a probléma, hogy a végrehajtás, a felügyelet, a monitoring a gond. Mind a három külső szakértőnkhöz fordulnék, e tekintetben hogyan lehet értékelni az Európai Unió és elleni jogi keretét? Vajon a standardek szerint a jó legjobb gyakorlatokat tükrözik, vagy vannak benne kiskapuk, olyan hiányosságok, amelyekkel foglalkozni kéne méghozzá prioritásként. Második kérdésem Malcolm asszonyt illeti. A, említette, hogy hány állami joghatóságot fed le az információ cserére vonatkozó standard, meg az automatikus információ cserére rendszere. Úgy tűnik, hogy 60 vagy 70 állam, azaz joghatóság nem szerepel ebben a körben, még mindig világszerte. Kérdésem az, hogy ezek az állami joghatóságok adóparadicsomok, vagy csak olyan, vagy eleve olyan államok, amelyek híresek arról, hogy titkolóznak kevés átlátható működésük az állami igazgatásban? Mert hogyha amíg nem terjesztjük ki a standardeket ezekre az államokra is, amelyek jelenleg még nincsenek benne a körben, addig sajnos tömeges adóelkerülés, adócsalással kell majd szembenézünk. Mit tehetünk tehát annak érdekében, hogy a e sztenderdeket kiterjesszük más joghatóságokra is, amelyek még nem vesznek részt ebben, hogy valóban globális lefedettség legyen. Köszönöm szépen. Két különféle kérdést kaptak. Az első az EU jogi keretére vonatkozott. Kiválaszol erre? Niemand drängt sich vor. Senki sem nagyon igyekszik, úgy látom. Lénárt úr? You are available for us? Válaszolna a rendelkezésre áll? You have the floor. Öné Perhaps, uh, <clears throat> this is Caroline Malcolm from, from ah. the OECD. Caroline Malcolm vagyok az OECD-től. Ami a jogi keretet illeti. Nyilván az OECD-nél itt az adóval foglalkozunk, úgyhogy ezt a kérdést az FITF kollégáknak tenném majd fel, de úgy gondolom, hogy ez a kettő rendkívül módon összekapcsolódik, úgyhogy nagyon sok testület, ami a normáknak való megfelelést monitorozza, nyilván arra törekszik, hogy egységes legyen a megközelítés, egységes rendszer legyen, ne eltérők, és ez nagyon fontos a globális rend, konzisztens megfelelés szempontjából. Második kérdés. Visszatérnék arra a kérdésre, amit az előtte szóló mondott. Talán ami a végrehajtást illeti. Óriási a kereslet a kapacitásépítés iránt. És azt hiszem, hogy egészen egyértelműen megfogalmazódott az is, hogy itt Európában nagyon erős a rendszerünk, de ha globális szinten ez nem létezik, hogyha hézagok vannak világszerte, akkor ez Európára is kihat az egyes tagállamokra, hogy saját maguk hatékonyan tudjanak mindent végrehajtani. Tehát, ahogy helyi szinten megvannak a kötelezettségek, globális, konzisztens végrehajtásra van szükség. És ahogy említettem, óriási a igény a kapacitásépítésre, az EML-től, az adóval foglalkozó szervektől, hogy nyomozzanak, és végül is a pénzügyi bűncsekmények esetében megfelelően lépjenek fel. De ugye ehhez nagyon sok munka kell, és szeretném ezt kiemelni. Nyilván a normákra szükség van, ez már megtörtént, de hogy tényleg előrelépjünk, további támogatásra is szükség van. Én nekem nagy szerencsém volt, mert az EU nagyon sokat segített korábban, de még van rengeteg tennivalónk. Az OECD-nél az adó kérdésekkel foglalkozó csoport is létezik, de egyéb bűncselekményekkel is. Pénzügyi bűncselekményekre gondolok itt. Ez csak egy példája azon programoknak, amelyek léteznek, de talán még nem elegendőek. A második dolog, amely a joghatóságokat illeti, hogy ezek lefedettek vagy sem. Nyilván nagyon kényes ez az egyensúly, amit létre kell hoznunk, azért, hogy a normák vonatkozzanak minden joghatóságra, és hogy ezek rendelkezésre álljanak online, és tudják a joghatóságok, hogy melyik melyikért felelős. És ahogy említettem, minden pénzügyi központ elkötelezett már a normák mellett, olyan 60 vagy 70 olyan ö, joghatóság van, amely még nem ö, tartozik ebbe a körbe. A ö, fejlődő országok vonatkozásában még nincsenek ilyen pénzügyi központok, ne, nekik még nem kötelességük ezeket a normákat ilyen szempontból szembe tiszteletbe tartani, majd idővel, amikor a kapacitás problémáik megszűnnek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lenárd úr. Valamit módosítani kell. Igen, a beállításon önnél szó, most megkaphatja. Right. Nagyszerű. Hallanak? Igen. Jó. És elnézést kérek, hogy, hogy bekapcsolottam a, egy másik hozzászóló beszédébe. Közben tanulmányoztam egyes pontokat, hogy talán tudjak. Mi nem kommentáljuk az országokra való témákra, tehát az első kérdésre nem válaszolnék. A második kérdése vonatkozóan valóban fontos a kapacitásépítés kérdése. Van egy nagyobb kérdéskör, egy nagyobb összefüggése mindennek a nemzetközi adó együttműködési környezet értékelésében jelenleg. Ez pedig az a kérdés, hogy azok mennyire, azok az országok, amelyekre hatással vannak a normák, mennyire veszhetnek részt e nemzetközi normák kialakításában. Ez, ezzel fontosan foglalkozni kell. Tehát ezek az államok azt mondják, hogy kapunk ugyan támogatást a normák végrehajtására, ám szeretnénk több szerepet és legitim szerepet játszani a normák kialakításában. Nem azért, hogy blokkoljuk ezeket, hanem azért, hogy konzisztens végrehajthatóak legyenek, és a normák figyelembe vegyék a mi körülményeinket, mondják ezek az államok. Egy másik rendkívül fontos dolog a területen, hogy a normák egyformán kell alkalmazni a kicsi és nagy államok esetében. Olyan országokban is, amelyek tagjai a norm, norma végrehajtó, norma meg, kialakított testületek, és azokban is, amelyek nem tagjai ezeknek a testületeknek. Ez a legnagyobb kihívás, és ezt lehetne meglépni. Azt biztosítandó, hogy elfogadottságra találjanak ezek a normák egyrészt, másrészt tényleg igazi lefedettség legyen az országok körében globálisan, és a normák valóban alkalmazhatóak legyenek mindenhol, minden országban, és hogy ezek az orsz- a kis országok is bizonyal tudják, hogy ugyanolyan, ugyanúgy érvényesek rájuk a szabályok, mint a nagyokra. Yeah, thank you very much. Köszönöm szépen, Lenárt úr következő hozzászóló, különösen a kicsi és nagy államok részvételében, egyfor, öntető részvételében az Európai Uniónak bizony van tapasztalata. Következő Anna Gomes, szocialista frakció. Well, I'd like to... Egy kérdésem lenne Malcolm asszonyhoz, hogy mi a véleménye arról, hogy az Egyesült Államok az OECD tagjaként nem hajlandó a közös sztenderdek megvalósítására önök úgy gondolják, hogy ettől mások is majd esetleg el fognak tántorodni a megvalósítástól? Ez a lépés ön szerint hogyan értékelhető, hiszen itt olyan országok is vannak, amelyek nem képesek betartani a közös sztenderdeket, nos itt szankciókat előirányoznak-e? Azután lenne egy másik kérdésem az úrhoz azzal kapcsolatban, hogy mit gondol ön arról, hogy az bankok, illetve jogászok identitására vonatkozó a helyzet hogyan néz ki, hiszen nagyon gyakran ilyen közvetítő cégek, illetve jogászok elrejtik a valós helyzetet. Mit lehetne tenni ezen a területen, milyen jogalkotási hézagok vagy megvalósítási hézagok miatt alakulhatott ki ez a helyzet? hiszen ez, a, ez most már rendszer szerű. Ön vajon ajánlja-e azt, hogy legyen egy olyan lista, amely európai szintű politikai exponált személyeket tartalmazna. És Ryan úrhoz is intézem ezt a kérdést, illetve hogy mit gondol ön arról, hogy hogyan néz ki ez a 6000 árnyékbanki társaság. Egy kicsit ezt kifejtené -e, hiszen nagyon sokan nem vagyunk szakértői ennek a témának, erről egy kicsit többet szeretnénk megtudni. Köszönöm szépen. Van még jó három percünk, három gyors válaszra. Megköszönném, hogyha rövidre fognák. Malcolm asszony először. Köszönöm szépen. Nos, az Egyesült Államokra vonatkozó kérdés, mint ahogyan önök is tudják, hát az Egyesült Államok elég hamar bevezette ezt, tehát a közös reporting standardekre vonatkozólag nagyon sok információt kaptunk tőlük, tehát ők ezt be fogják tartani, ugyanakkor van itt politikai elkötelezettségük is arra vonatkozólag, hogy kölcsönös információ csere mellett kötelezik el magukat a CRS-en belül. Én azt gondolom, hogy ez világos helyzetet mutat, és várjuk is mindezt. Köszönöm. Tereszkáv úr. Köszönöm szépen. Esetleg megpróbálok választ adni Mi nem vagyunk banki felügyelet, tehát itt különböző bankokról beszélhetünk. Most szükség van-e arra, hogy ezek a politikai exponált személyek listáját létrehozzuk? Én nem gondolom, hogy ez lenne a probléma. Tehát nem ez a probléma, a pénzügyi intézetek nagyon is jól tudják azt, hogy kik a politikailag exponált ügyfeleik. A probléma az inkább a kockázat csökkenítése, és szempontból pedig azt gondoljuk, hogy talán többet kellene azon dolgozni, hogy mit is jelent az, hogy PEP, politikailag exponált személy, Montenegró politikusok, hogy ők-e azok, akikre oda kell figyelnünk, vagy, vagy kik milyen fajta megközelítést kell alkalmaznunk a jobb eredmények elérése érdekében. Nem hiszem, hogy itt egy állandóan napra készített konkrét listára lenne szükség, amire szükség lenne az intézetek, pénzintézetektől, az az, hogy bűnös, tehát bűncselekményeket elkövető személyekről van-e szó, vagy sem. Ezt kellene kideríteni. Isabel Vejan következik. Köszönöm szépen. PEP listával kapcsolatban mit tud tenni a bankfelügyelet? A definíciók tekintetében tudjuk, hogy mit jelent az, hogy PEP. Lehet, hogy egy kicsit gyakorlatilasabb megközelítésre van szükség. Szerintem az egyik probléma az az, hogy a személyre szabott információkra vonatkozó admin, információcsere a különböző mondjuk pénzügyi bűncselekmények, vagy adó, vagy pénzmosásra vonatkozó tevékenységek szempontjából. Nos, a banki felügyeletek, amikor titkosított felügyeleti információk rendszeréről beszélnek, akkor egy kollegiális rendszerben működnek együtt, amikor pedig a személyes információkra információ cserére van szükség, akkor ezzel kapcsolatban világosan kellene látni azt, hogy ez megengedett-e, és ez szerintem mindenképpen függ attól is, hogy az információ mire vonatkozik. Ez a három dimenzió esetleg, hogyan is fogalmazzak, hát némi akadályt jelent a teljes információ csere terén, és bizonyos kollégáink a bankfelügyeleti rendszerből azt mondják, hogy nem minden országban azonosak a jogszabályok. Tehát sokszor ez a láncolat megtörik valahol, és ilyen szempontból azt láthatjuk, hogy ez a fajta személyes adott adatokra vonatkozó adatcsere, ez esetleg sérülhet. Köszönöm a következő hozzászóló Bernd Luke. Előtte lenne még egy megjegyzésem Lenárd úr még 15 percig van belünk. Ha valaki Luke úr után Lenárd úrnak tenni a kérdés, az kapja meg az elsőbséget. Köszönöm. A nemzetközi adószabályokat általában az OECD, a G20-ak keretei között hozzák létre. Ezt sokan a világon úgy tekintik, mint egy privát klubot fő aggáit az, hogy az üzleti érdekek az OECD-re és a tagállamokra nagy hatással vannak, és a G20-akon kívülálló országoknak nem nagy befolyása van. Például 2013-ban az OECD megnyitott egy konzultációt az országjelentések tárgyában. 87%-a a jelentéseknek az üzleti ágazatból jött, és a 6% ezeknek csak támogatta a non-public CBCR-t. Az ENSZ ugyanakkor szervezete az, azt kérte, hogy a globális adó együttműködésben nagyobb együttműködést legyenek, a fejlődő országoknak is megfelelő súlya érvényesül a hangja adóügyek szabályozásban. Lenert úr tudja, hogy 2016. júniusban a Jeffrey Korea Ecuador elnöke azt javasolta, hogy egy világszervezet jöjjön létre, egy ENSZ globális adótestület, hogy felszámolják az adóparadicsomokat, és azt kérte, hogy a G20-akkal működjenek együtt a titkosság felszámolásában. Ez a munka hogy a miért olyan alulfinanszírozva? Most jön a kérdés. Ön szerint a, korporát, a, a vállalati lobby kevésbé ö, ö, a súlya van az ENSZ-ben, és az ENSZ ezért sikeresebb az adó elkerülés elleni harcban, mint más szervezetek. Egyetet azzal, hogy az államok egy önpusztító versenybe kezdtek egymás között, hogy melyik tud nagyobb titkosságot nyújtani a káros adó adórendszereknek. Nem lehet a g 20 hagyni, hogy az adóreformokat maguk vezessék, és gondolják, vajon úgy gondolják, hogy a Panama papírok után a világ legnagyobb bankjai, az nagy ö, számviteli cégek és ö, jogi cégek együttműködnek, hogy elkerüljék az adózást, megkerüljék a szabályozási szervezeteket. Köszönöm. No azt kérem, hogyha valaki már él a kivétel jogával, akkor tartsa be az idejét. Utolsó kérdés. Csak egy percben. Äh, nein, ich bevorzuge mit der Reihenfolge. Én szerintem én menjünk tovább a rendes sor, mert nem csak Lenárdot kérdezném. Oké. Okay. Äh, dann an... Äh, Jó. Akkor Lenárd úrnak tenném fel a kérdést. Beszélt az ország jelentések fontosságáról, Angolul tegyen fel a kérdést? Lenhát úr beszélt az országonként jelentés tétel fontosságáról. Tudjuk, hogy kemény a rendszer, és ezt nem könnyű alkalmazni. Amikor az Európai Unió beszél erről az országonkénti jelentésről, és egy fekete listához akarja ö, kapcsolni, akkor javasolják azt is, hogy az Egyesült Államok és ezen a fekete listán legyen. De az Európai Bizottságnak most választania kell a megközelítésen, hogy ne uh, Delaware vagy Nevada szubfederális szinteket érintsen. Köszönöm. Pont egy percben maradt Leonardo Röni a szó. Thank you. Thank you. Köszönöm. Röviden válaszolnék. nem külön beszélnék országokról, de nagyon fontos, hogy az országonkénti jelentés működjön a fejlődő országok esetében. Nagyon sok olyan fejlődő ország van, ahol például a küszöbérték nem túl magas, és aztán néhány év múlva ö, ö, újra megvizsgáljuk ezt a helyzetet, stb. De úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az információ ö, továbbítása kerüljön, az egyik probléma, amit felmerül, a bizalmasság kérdése, mert ugye az európaiak próbálnák védelmezni a nemzeti hősöket, hogyha így fogalmazhatok. A kérdés az, hogy aztán kiadjon -e az ember olyan információt, ami aztán a végén az adó szempontjából fontos lesz. Nagyon fontos és jó kezdeményezés volt ez az országunkénti jelentés ilyen szempontból, ezt érdemes megvizsgálni. Tehát megint csak nem egyes országok vonatkozásában. Az ENSZ munkája vonatkozásából fontos ez a fajta munka, de valahogy ki kell alakítanunk a megfelelő egyensúlyt a civil szervezetek és egyéb érintettek munkája között. A, úgyhogy megint csak foglalkoznunk kell ezzel. Aztán ott van a DEFCO rendszer, ami segített nekünk abban, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt. De nem csak a számok szintjén, hanem a gyakorlat szintjén is annak kell lenni ennek. Tehát az országunkénti jelentés nagyon fontos. Sajnos nem halljuk, e, a hang eltűnt. Most visszajött. Azt hiszem, hogy nem annyira tartalom miatt ellenezték ezt a megoldást, hanem mert aggódtak e, amiatt, hogy ez az első lépés a globális szintre jutás miatt. E, hát remélhetőleg egyszer csak a globális szintűvé emelkedik ez az országonként jelentés, és köszönöm. Köszönöm szépen, Renát úr, és minden jót kívánok önnek. Nagyon köszönöm, hogy részt vett a munkánkban. Most pedig jön Bent Luke a konzervatív frakció részéről kap kérdésre jogot. Köszönöm, elnök úr, németül fog beszélni. Elsősorban Teleszkláv úrhoz és talán Malcolm asszonyhoz fordulok. Az, amit elmondtak, lényeg az, hogy az a jogi alap, ami van, nem olyan rossz, sőt javult jelentősen az elmúlt időszakban. A nehézségekről a, különösen a végrehajtás, végrehajtatás területén számoltak be. Az agályom azonban az, hogy azok a jogszabályok, amelyekkel bírunk, ugyan jók, addig jók, amíg az állampolgárok és a vállalatok betartják ezeket tehát a valóságos identitásokat hajlandóak nyilvánosra tenni. A probléma, amiről tudunk és értesülünk folyamatosan, hogy a, sokan ütköznek a jogszabályjal azért, mert elrejtik a azonosságukat. Tehát vagy strómanokat, vagy, vagy hamis okmányokat alkalmaznak, vállalati tulajdonaik, vagyonaik elrejtésére. Vajon jó a módszertanunk az ilyen típusú törvénysértések elleni fellépésre, vagy felépítettünk egy nagy jogszabályi apparátust, ám az intézmények ugyan vonatkoznak a jogkövető állampolgára, ám nem érik el, nem fedik el azokat, akik tényleges bűnelkövetői szándékkal állnak hozzá az egészhez, hiszen a, a hamis identitás védelmében vagy megbízottak révén tudják űzni praktikáikat. Kérdésem az, hogy milyen tapasztalataik vannak az eddig a, a korrigált jogszabályok alkalmazásával. Malcolm azt említette, hogy az OECD is igyekszik erősen felügyelni a végrehajtást. Vannak-e már tapasztalataik? Olyan tapasztalataik, amelyek révén a, a, az adóelkerülő pénzmosó bűnözőket a jog, jobb jogszabályok alapján e, megfogni, vagy pedig azt látjuk, hogy javulnak ugyan a jogszabályaink, ám a bűncselekmények tovább folynak, mert e, ugyanúgy elkerülik e, a bűncselekmények elkövető, mint eddig, és nem, nincsenek eszközünk arra, hogy beazonosítsuk őket. Köszönöm szépen, Luke úr, Demes Kláv úr, szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és németül válaszolok akkor. A pénzmosás elleni harc általában nagyon nagy feladatot ró ránk, és ennek a legnagyobb feladat jelentő része éppen az az elem, hogy, hogy tudjuk, ki a voltak éppen a beneficial owner, és ki van mögötte. Tehát ez az, amit az, az, az identitás meghatározása, tehát a legnagyobb feladat. Az én tapasztalatom az, hogy a pénzügyi tranzakciók megvizsgálásakor a végrehajtó vállalatnál azt lehet nézni, voltak éppen ki látja a hasznát egy bankszámla, egy vállalat vagy egy tröszt vagyonának. Tehát nem csak üzleti kapcsolat elején kell vizsgálódni tehát, hanem folyamatában kell vizsgálni a, te, a gazdasági tevékenységet. Tehát, hogy egy, egy, egy zenekarban is van trombitás, hegedűs, ö, ö, és így tovább, de csak akkor tudjuk benyomást szerezni róla, hogyha meghallgatjuk az egész zenekart. És hogy ki a felelős azért, hogy megállapítsa, ki a gazdaságilag jogosult, azt kell lássa elsősorban, hogy ki vannak, van igazi hatalma a vállalat működése felett, és itt a pénzügyi intézmények szerepe, valamint a bankok szerepe fontos, mert nekik van végsoron lehetőség arra, hogy vizsgálódjanak e tekintetben. Nagyon sok mindenhez szükség van ar- ahhoz, hogy jobban működjön a rendszer. az, hogy a szankciók szerepe nagyon fontos. Itt van tennivaló. Tehát, ha valaki nem tartotta magát a szabályokhoz, nem volt eléggé szankció. A másik pedig a nemzetközi együttműködés. A pénzmosás nyilvánvalóan határon átnyúló tevékenység, a nemzetállamok azonban sokszor megállnak a határaiknál. Az Európai Unióban nagyon sokat tettünk, ennek meghaladására az új irányelv is ez irányba húz. Azt szeretnénk persze, hogy ezek a jó lépések globálisan is bevezetése kerüljenek, ne csak az EU-ban. Egy probléma, amelyvel, problémával foglalkoznunk kell, az adatvédelem vel való összeegyeztetés. Sokan nem szívesen hallják, de a gyakorlatban azt kell mondjam, hogy rangsorolni kell a, a prioritásokat. A, ha pénzbe elni a harc fontos, akkor átlátosokat kell követelnünk. Ugyanakkor az adatvédelmi követelmények éppen ennek az ellenkezőjét jelentik. És a bíróságok ítéletei, a, akár a legfelsőbb bíróság ítéletei az alapjogokat, illetően szintén korlátozzák ebeli képességeinket. Tehát, hogyha új kihívásokkal kell szembenézzünk a pénzmosás elleni harcban, akkor az adatvédelmi szabályokban is kell ennek tükröződnie. Tehát többet tehetünk, tehát ö, szerintem fontos ez, és szívesen veszek ebben részt, ez egy igen fontos feladat. Köszönöm. Liechtensteinban felelős hivatalban, de gyakorlatban is biztosan megélhette ezeket, ezt, és szeretett tapasztalatokat. Ma akkor azt mondja gyors hozzászólásra. Please. Thank you. Köszönöm szépen. A kollégák nagyon jól rámutattak arra, hogy mennyire fontos a határokon átnyúló együttműködés és az ügynökségek közötti együttműködés a különböző hatóságok között nemzeti szinten is világos az, hogy az új kötelezettségek tekintetében fontos azt látni, hogy hogyan lehet megkerülni ezeket, tehát nem lehet a problémákra egy egységes választ kidolgozni, de a standardekkel ma eléggé rugalmas és világos helyzetet teremtettünk, amelyek révén biztosítani tudjuk azt, hogy mindent megtettünk a megkerülés visszaszorítása érdekében, tehát a rendszer így működőképes. Köszönöm szépen. A következő Louis Michel az Áldétől. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a különböző felszólalók hozzászólásait is. Először azt mondanám, hogy egy kicsit az az érzés alakult ki bennem, hogy a mi válaszaink a hatékonysága attól függ, legalábbis tőle, legalábbis szerintem, nagy mértékben attól függ, hogy jól vagy rosszul hajtják végre az államok. Tehát sokkal inkább, mint igazi kötelezettségektől. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy ez egy politikai akarat kérdése, de a politikai akarat azért mégsem feltétlenül mindig a legjobb megoldás ugyanis a politikai akarat mindig attól függ, hogy a politikusokra milyen nyomást gyakorlunk, tehát köszönöm szépen mindazoknak, akik itt vannak, és akik nyilvánvalóan fontos erkölcsi és politikai nyomást gyakorol, gyakorolnak a politikusokra. Ehhez hozzáfűzném azt is, hogy az is elhangzott, hogy európai szinten nem tudunk előrelépni, csak akkor, ha kötelező jellegű intézkedéseket építünk be. Én szerintem Európának inkább elő kellene járnia, példamutatónak kellene lenni ezen a területen. Másodszorban pedig nem hallottam arról, hogy milyen eszközök állnak az önök rendelkezésére, annak érdekében, hogy megmondják, kik a köztes személyek, kik azok, akik lehetővé teszik ezeket a konstrukciókat, amelyek alapvetően erkölcsi értelemben is megkérdőjelezhetők. És ezen a területen sikerül-e az adó csalásra vonatkozó közös szabályok megállapításában a definíció kérdése. Ugye itt adóelkerülésről, adócsalásról beszélünk, adó optimalizációról is beszélünk, azért ez kicsit cinikus szerintem, mert ez egy teljes mértékben adócsalásnak minősíthető tevékenysége. Márpedig ezt eléggé keveset halljuk manapság. Harmadik gondolat, én meg vagyok győződve arról, hogy szükségünk van a meglévő jogszabályok összehasonlítására a különböző tagállamok között, hogy lássuk azt, hogy hol vannak azok a, az egérutak, amelyek révén mi, európai parlamenti képviselők nem tudjuk biztosítani az erkölcsi vigilanciánkat. Köszönöm szépen a, a tanulmány készülőben van, amelyet említett, és kérdésem, hogy ki válaszol először, Zsúr Schröder asszony, vagy valaki más? Zsúr Schröder asszony, parancsoljon röviden, mennyiben illovas Európa ebben az ügyben? Yes, I will be very short because... Nagyon röviden, mert világos a válaszom én teljes mértékben egyetértek azzal, amit Louis Michel mondott el, Európának itt vezető szerepre kell törekednie. És egy konkrét példával illusztrálnám ezt, ahogyan egyébként arra utaltam a bevezetőmben is. Az új szabályok, amelyeket az Európai Bizottság júliusban tett közzé, véleményünk szerint megfelelőek, ez jó, hogyha van ilyen, és ez egy fontos stratégia az FTF szempontjából is, illetve a globális szintű adócsalás ellenes intézkedések és pénzmosás ellenes intézkedések megerősítése terén. Európának igenis és vezető szerepe van. Igen, ehhez kell a parlament mellett a bizottság, hiszen a bizottságnál van kezdeményezési szerepe. Ki szeretne válaszolni innen, Véjan asszony a pulpitusról, hogy mit tehetünk a bankora vonatkozó jogszabályalkotásban, és különösen a közvetítők jobb ellenőrzése szempontjából mi a teendő a jogalkotó részéről. Thank you. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Az egyik kérdés az az, hogy hogyan tudjuk jobban ér, megérteni, ellenőrizni azt, hogy kik a közvetítők, és hogy ők milyen ö, kiskapukat biztosítanak, vagy milyen kiskapukon keresztül valósítják meg tevékenységünket, és lássuk azt, hogy pontosan kik is a végkedvezményezettek az egész történetben. Ezen a területen nagyon fontos lenne kialakítani olyan konkrét standardeket, amelyek révén fel tudjuk göngyöríteni ezeket az ügyeket. A jelenlegi stádiumban az Európai Unió sokkal konkrétabb sztenderdeket fog kidolgozni, arra vonatkozólag, hogy mik a kivételek. Tehát itt a mm, személyes üzleti kapcsolatokra gondolok, ami egy konkrét eset, valamint a CDD témájára utalnék még itt. Ezek olyan kivételes helyzetek, amelyek az üzleti világ erdőjében azért ott vannak. Konkrét sztenderdekre van szükség, akkor, amikor kidolgozzuk az egész üzleti szférára vonatkozó kockázati rátákat, úgyhogy itt alapvetően meg kellene ismernünk, meg kellene értenünk, mi a helyzet, és példákon keresztül kellene a helyzetet leírnunk, hiszen jelenleg még most is nagyon nagy a jogalkalmazás legyezője, tehát itt szükség lenne konkrétabb sztenderdekre, hogy az egész üzleti szférára kiterjedő kockázati rátát tudjuk definiálni. Köszönöm szépen. Az illegális tevékenység, amelyben feltéthetőek. Rövid hozzászólás a Teleszkláv úr, még a szó. Köszönöm, elnök úr, nagyon rövid leszek. Támogatom Michel úr elképzeléseit, hogy nagyon fontos a közvetítők szerepe. Azt hiszem, vannak erre jó példák, de eh, ezeket eh, felügyelik, eh, kipróbálják, hogy megfelelően működnek-e. És amit még hozzátennék, az az, hogy a pénzintézetek csak akkor léphessenek üzleti kapcsolatba, hogyha vannak olyan közvetítőik, akiket felügyelnek. Ez azt hiszem nagyon sok előnyel járna. Köszönöm. Köszönöm. Érdekes javaslat. Következő Fábio de Mázi a GUE nevében a hozzászóló Köszönöm szépen, elnök úr. Mielőtt feltenném a kérdésemet, szeretném kicsit elevenértebni a vitát és ellent mondani egy témában. Teleszkláv úr volt azt mondta, hogy több esetben a postafiók cégek teljesen legális célral is írtre jöhetnek. Ám jól emlékszem egy olyan jelentésre, amelyet az amerikai szenátus készített, ahol megkérdezték a bankokat, hogy hogy állnak az ügyfeleik körében az anekdóták alapján úgy mond csak, világosan elmondták, hogy több mint 90% az eseteknek szerintük nem jogos, nem legitim célra jött létre, és az OECD is készítette egy tanulmányt, hogy Ausztrál professzor próbát tett, és nagyon egyszerű volt ilyen postafiók széget létrehoznia. Tegnap a Financial Intelligence Unit tagja Németországból a világosan azt mondta, hogy így nem lehet működni nincs immobil regiszter, ahol központilag lehetne vizsgálódni az irányítások alapján. Tehát lehet, hogy egy kicsit korai az öröm, hogy jól haladunk. A European Banking authority fordulok. Vannak esetek, amikor a bankok nyilvánvalóan nem emelték fel a vörös zászlót, amikor politikailag érintett személyekről van szó, Ugyanakkor azt mondta, hogy vannak olyan puha szabályok, amelyek a bankfelében működnek. Ám az a kérdésem, hogy konkrét hány esetben vizsgálódtak a bankoknál utána a Panama paperek kikerülés után, konkrét hány esetben végeztek utóvizsgálatot. Aztán a bankok azt mondják, hogy nekik is érdekük volna egy jobb vállalati regiszter létrehozása, továbbá az is probléma számukra, hogy eddig a bankok kellett, hogy jelentések készülnek most a vállalatok. vagy egy vállalat, miért ne tudná megadni, hogy ki a tulajdonosa? Milyen oka lehet ennek? Köszönöm a kérdéseket Teleszkláv úrnak. A kérdés, vajon milyen cél jönnek létre a postafiók cégek, aztán Vénasszony válaszolt a másik kérdése. Én úgy gondolom, hogy kicsit körültekintőekkel kell legyünk, amikor túl keményen, túl gyorsan kategorizálunk ahogy ugye vannak korrupt politikusok, ám az emelt az, hogy minden politikus korrupt, úgy nem lehet azt mondani, hogy minden postafiók cég csalás okán jön létre, csak azért, mert nincs teljes állandó személyzete. A legutóbbi ülésen, amikor újságírókat tájékozottak, azt mondta, hogy a postafiók cége 90%-a nem legitim. Ám szerintem ez nem helytálló, és nem a, sem az újság, sem a, a közvelemény nem feltétlenül ért ezzel egyet. Tehát ezt kérem fogadja el, hogy az a véleményem, hogy nem szabad fekete-fehérre látni ezt csak. Ám azt lehet mondani, hogy azon vállalatoknál, ha nem lehet tudni ki a tulajdonos, nagyobb a kockázata a visszaélésnek, csalásnak. Hogy milyen tényez, a tényezők között ez is egy fontos tényező, és kérdés, hogy ezt a kockázatot miképpen lehet minimalizálni. Itt lehet arról vitatkozni, mi a legjobb ö, módszer, össze kell vetni őket, egyes államokban lehet, hogy jobb az egyik megoldás, a másikban másik, államoknak van saját problémája, például a, a, ö, van, ahol nem működik jól a, ö, az ingatlan nyilvántartási tulajdonregiszter, tehát itt az érintett hatóságoknak kell segíteni abban, hogy megoldják a problémákat. Köszönöm. Isabel asszony a szó. Thank you. Köszönöm szépen. Azzal kapcsolatban, hogy az EBA illetve a bankfelügyelet mit tesz, mi azt kértük tagjainktól, hogy vizsgálják ki, hogy milyen szintű és milyen természetű ez a nehézség. Most ez meg is valósult, méghozzá a Pama, Panama akták botrányának kitörése után, nem olyan régen, tavasszal. Ezután majd visszatérünk a bankrendszer átvizsgálására, és, és a tőlük származó adatokat összehasonlítjuk. Ami a megvalósítást illeti, nagyon kevés eszköz áll a rendelkezésünkre, mit tudunk tenni. Peer review-kkal dolgozunk, keresztmegfeleléseket eh, próbálunk létrehozni az európai jogszabályok eh, megvalósulásával kapcsolatban. Tehát ez megint csak szabályok összessége, tehát eh, tulajdonképpen megint csak papíron lévő szabályokról beszélünk. Amikor ennek a megvalósítását nézzük, illetve a jogsértések szankcióit, akkor végül is azt tudjuk mondani, hogy egy harmadik félre van szükségünk a megvalósítás területén, ugyanis amennyiben nem áll rendelkezésünkre specifikus információ, különleges információ, hát alapvetően nincsen mandátumunk abba arra vonatkozólag, hogy vizsgálatokat kezdjünk, ez jogi értelemben nem állja meg a helyét. Tehát né- megnézzük a helyzetet, de innen kezd kezdve a vizsgálatok, illetve a szankciók területén az egyes esetekre vonatkozólag jelenleg harmadik féltől függünk, még akár parlamenti képviselőktől is. E tudják esetleg magyarázni azt, hogy hány olyan eset volt, amikor vizsgálatokat végeztek a Panama ügyek kapcsán? Jó, ha most nem tud most válaszolni, akkor később írásban bizonyal. Köszönöm. Köszönöm. A sorban most az EFTD-ben Marco Záni a következő. Oui. Ah, no, oh, oh, uh, excuse me, excuse me. <laughs> für, für the Greens. Uh, Bocsánat. A zöldek jönnek először. Um, ehm, okay, I, I will jump uh, on exactly on the topic. Jó, arra térnék rá, amit vajon asszony említett Fabio de Mászival. Nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk, hogy a bankfelügyelet kapacitását mennyire tudjuk növelni, hogy a normákat foganatosítja. Ugye kérdés az, hogy hány nyomozás indult meg, nem csak a Panama dokumentumok vonatkozásában, hanem az a pénzmosásról is azt hiszem az adatok rendelkezésre állnak. Ez is nagyon fontos. Ezzel kapcsolatban felmerül annak a lehetősége is, hogy az egyes intézmények elképzelhető, hogy fragmentálódnak. Ugye lehet monitorozni, de ha nem tévedek, a kérdés az, hogy hogyan működik ez a koordináció. Létezik ez a fragmentáció? Ez is fontos lenne, hogy tudjuk. Aztán, ami a közvetítőket illeti, ön említette ezeket is korábban. Tudnunk kell, hogy a, a jogászok vonatkozásában a bankfelügyet ezzel most nem igazán foglalkozik. Kellene, hogy ezt tegye, hanem akkor felügyeleti hézak keretkezik EU szinten. Mi történik ezen cégek felügyeleti tevékenységét illetően? Mert ez az, ez az egyik legnagyobb probléma, amivel szembe kell néznünk, és ami kiderült a Panama dokumentumok vonatkozásában. Köszönöm. Isabel Köszönöm szépen, először idővel bejön azt, hogy válaszolhat. Köszönöm, akkor három kérdésre kell válaszolnom. Az első következő. A lehetséges ö, nyomozások listája, amelyekkel foglalkozunk. Elmondtam, hogy nem sok van, mert ez konkrét információkhoz kapcsolódik, amelyeket kapunk harmadik felektől, mi saját kezdeményezés alapján nem indíthatunk ilyen nyomozást. Csak együtt ellenőrizzük a szabályokat, de semmi konkrétumot sem bankban, sem egy adott közvetítő vonatkozásában. Van tehát egy-két ilyen eset, de nem sok. Ami az ESMA koordinációt illeti. Az EML és a ö, terrorizmus finanszírozás ellenes tevékenységek olyan iparágakra vonatkoznak, amelyekkel kapcsolatban van egy olyan úgynevezett vegyes bizottság, ami az összes ágazatot lefedi. Vannak útmutatások, és vannak olyan területek, ahol ezt nekünk kell kidolgozni. Meg kell mondanom, hogy amennyire én tudom, csak a bankfelügyelet különít el forrásokat ilyen jellegű munkára, fél személlyel kezdett, kezdtünk, és most 0,8 a szám, és ez csak a bankszektor. De a koordináció megvan, ott egyáltalán nincs gond, inkább a források szintjén. Ami a lehetséges hízagokat illeti a felügyelet szintjén, azt gondolom, hogy az általános üzleti kapcsolatok nyomozás, terén folyó nyomozás az, ahol kézzel foghatóbb elemekre van szükség talán a szabályozás szintjén, illetve tisztázni kell az együttműködést is ki kell vizsgálnunk a lehetőségeket, amelyeket a rendelet ad, de ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy a felek az információ csere során hogyan tudnának ezt végrehajtani. Köszönöm az első kérdést. Talán Zsúrsöder asszonynak adnám, hogy vajon van-e szabályozási lyuk a közvetítők tekintetében egy egyszemélyes vállalatnál például, ahol esetében nagyon sok kérdés merült fel. Ezzel kapcsolatban válaszolna valamit erre? Ich antworte auch mal auf Deutsch. Németül válaszolok most meg. Azt tudom elmondani, amit a pénzmosás elleni irányelv keretében ellenőrizni tudunk, a nem pénzügyi szervezeteket körében, és a pénzmosás elleni irányelv el, irányítás előtt ez a tagállami hatóságok hatáskörébe esik. Fontos gondolat az is, hogy gyakran elfelejtjük azt, hogy a tagállamokon belül is kellenek olyan struktúrák, amelyek helyben felügyelettel felügyelet látnak el. Jó az és szép, hogy európai szinten vizsgálódunk, ám szerintünk a tagállamok kell jól végrehajtsák a dolgokat, és a teljes felügyeleti kör feladatot nem lehet a tagállamokra tenni, a tagállamoktól, a tagállamoknak is ö, megfelelően kell eljárni ebben az ügyben. Köszönöm. Marco Záni a következő. Köszönöm a szót, köszönet az előadóknak, köszönöm, hogy hozzájárultak ez a vitához. Csak két apró kérdésem lenne. A monivalhoz képviselőjéhez szól az első. Nos, az első kérdés arra vonatkozik, hogy azt mondta, hogy körülbelül 30-an tagjai a szervezetüknek. Aztán ami a jogalkotást illeti, a pénzmosás ellen, illetve az adócsalás vonatkozásában vannak eseteik, és van egy előrelépés, mert összehasonlították a legjobb gyakorlatot, erre utalt ön is. A második kérdésem az az ördögi kör, ami a politika és az ilyen esetek között, a, a botrányok között van, a 2014-es időszaktól a LuxLeaks, aztán a Panama dokumentumok, bebizonyították, hogy a politika vagy az intézmények jelentősen belefolytak ebbe. Úgyhogy őket is ö, ö, felelősségre kellene vonni. Nos, ezt az ördögi kört esetleg meg lehetne szakítani? Ha igen, hogyan? Nem tudom, hány millió dollárról van szó. Nem vagyok benne biztos. Aztán van egy második kérdésem a lába képviselőihez, vagyis a bankfegyület képviselőihez. Azt hiszem hallottuk már azt, hogy a bankfelügyetnek korlátozottak a kompetenciái, ami az ilyen jellegű esetek nyomozását illeti. Elmondaná részletesebben, hogy mi a helyzet ezen esetekben? Kapnak valamilyen jelzéseket, és akkor kezdhetik a nyomozást? Kérem, ezt tisztázza. Önhöz a második kérdésem mindig is a pénzügyi rendszerhez kapcsolódik. Úgy gondolom, hogy az ilyen jellegi pénzmosás esetében nagyon fontos ez, és új technológiák születnek a blockchain vonatkozásában, erre utaltak már, amelyek más szintű átláthatóságot mutatnak és függetlenséget, ami a fizetések nyomon követhetőségét, a pénz mozgásokat illeti ezeket a technológiáikat tanulmányozzák, hogy esetleg az ilyen jellegű viselkedési formák ellen felléphessenek a jövőben? Köszönöm. Werden die Antworten. Äh, wer möchte zum Teufelskreis etwas sagen? Bitte schön. Herr Köszönöm szépen. Tehát a, mi a helyzet az ördögi körrel? Talán az első kérdésére válaszolnék először. Igen, vannak jó példák, nem kevés, Például voltak olyan országok, amelyek azt mondták, hogy nem csak felügyeljük ezeket a vállalati szolgáltatás, szolgáltatókat, meg jogászokat, hanem azt akarjuk elérni, hogy ezek a cégek megfelelőek legyenek. Ez például már túllép a normákon. És azt gondolom, hogy ez egy jó példa így. Aztán, ami az ország értékeléseket illeti, ezt rendszeresen végezzük, nyilvánosan, beleértve a kritikánkat is, a kormányok és a tagállamok ezért veszik ezt komolyan, mert minden egyes jelentést nyilvánosságra hozunk. A weboldalunkon láthatják, hogy hogyan értékeljük a tagállamokat. Nyilván elsősorban a kritikai oldalra ö, tesszük a hangsúlyt, nem annyira pozitívumokra, de azért vannak ilyenek is. Aztán ami a hiányosságokat illeti, kifigyeli ezt. Azt hiszem a civil társadalom nagyon fontos szerepet játszik ebben, bár néha szakmai jellegű feladataink vannak, talán a jelentéseink nem annyira felhasználóbarátok, de a civil társadalom egyre inkább érdeklődik ez iránt, a téma iránt, és általában a közvélemény, úgyhogy ez segíteni fog. Aztán a másik ami a millió dolláros kérdés, ez minden egyes ország kérdés szobály, jogszabályaihoz kapcsolódik. Demokratikus társadalomban ez persze nehezebb, mint egy elnyomó rendszerben. Aztán, aztán a, az illetékes hatóságok kérdése. Mindenkinek ön, önállóan kell tevékeny, tevékenykednie, ez a normákban is megfogalmazódik, ott van a nemzeti parlamentek szerepe, nem jogi keretet kell biztosítani nekik, azonban a megfelelő költségvetésre, megfelelő pénzügyi forrásokra szükség van. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon röviden kérem Izabel Vejan asszony. Azt mondta, hogy 0,5 a munkahelyeik száma. Ez nagyon érdekes megjegyzés volt esetleg még egyszer erről pontosítana? Ez inkább költségvetési terminológia. Nos, ami a korlátozott végrehajtatási kereteinket illeti a bankfelügyeletnél. Először is nézzük a pozitívumokat, már az is létezik. Mit tehet a bankfelügyelet? Ahogy említettem, a szabályokat felügyelheti. Ez már is jelentős előnyöket hozott. Például 2012-ben tettük ezt, a haszonhúzókra vonatkozóan tettük ezt. Pontosítottuk az ajánlásokat, ezeket figyelembe veszük. de figyelembe vesszük a bizottsági javaslatokat is. Úgyhogy a jogszabályok javítása végül is jöhet ebből a forrásból, ami a bankfelügyeleti hatásköröket illeti. 2015-ben felülvizsgáltuk azt is, hogy a bankok igazgató tanácsának tagjai mennyire megfelelnek erre a posztra. Aztán ezen túllépni, ami nyilván általános megfogalmazást élvez, és hogy a konkrét esetekre térjünk át, talán hiányzik egy láncszem. Ugyanis a bankfelügyelet hatáskörei nem teszik lehetővé, hogy saját magunk döntsünk arról, hogy beindítsunk egy nyomozást, vagy sem. Ráadásul, ami a ö, pénzmosás ellenes eseteket illeti, vannak ö, felügyeleti kollégiumaink, ahol bizalmas információcsere folyik, és itt tudnánk kihasználni azt a lehetőséget, hogy többet tudunk meg az egyes esetekről. De, ahogy említettem, ezen kollégiumokon belül az egyes információk bizalmas cseréje nem mindig könnyen kivitelezhető, mert ott is vannak azért bizonyos határok és korlátok. Ezért fordul elő az ritkán, hogy mi valamilyen ö, nyomozást folytatunk. Ami az utolsó kérdést illeti, a blockchain felhasználása, az új iparág ö, ö, felhasználása, a bitcoinok, a kifizetési szolgáltatások terén. Próbáljuk támogatni ezt a fejlesztési ágazatot, és figyelmeztetünk arra, hogy mindenki figyeljen oda, hogy mi történik. Úgyhogy így vannak konkrét ajánlásaink a jogalkotók számára, hogy talán hogy lehet kihasználni ezt az úgynevezett blockchain information technológiát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Benya asszony. A következő Mário Borgécia az ELNF képviseltében. Köszönöm szépen. Én is szeretném, szeretnék kapcsolódni a köszönetnyilvánításokhoz, hogy ilyen aktívan részt vettek a szakemberek mai vitában. A bizottság képviselőjéhez lenne egy kérdésem. Vajon a bizottság mennyire van tisztában azzal, hogy a Crime and Corruption, vagy Corruption szervezet honlapján megjelent a pénzmosással, illetve más bűn, pénzügyi bűncselekményekkel kapcsolatos lista, amelyben nagyon sok politika is érintett a ploskáka rendszeren keresztül. Elnézést kérek, hogyha így ejtettem ki, nem nem tudom máshogy kiejteni. Itt hatalmas pénzekről és elképesztő személyiségekről van szó. Volt még egy főügyész helyettes is, ráadásul egy olyan országban, amely Európa ajtaján kopogtat. Ezeket megnézzük, ezeket a helyzeteket, mert nem gondolom, hogy ezekkel kapcsolatban ugyanolyan közfigyelem középpontjába kerültek volna, mint a Panama akták ügye. És most pedig az EN szervezet képviselőjéhez fordulnék. Ő már utalt arra, hogy az Európai Parlamentben Közter úr is felemlítette azt, hogy az egész pénzmosási rendszer, a kábítószerkereskedelemből fakadó pénzmokás, a pénzmosási pénzek a nemzetközi bankokon haladnak át. A kérdésem valójában arra vonatkozik, hogy ezen bejelentések után történt -e egyáltalán valami. Az EVA képviselőjéhez is lenne egy kérdésem, mert ön ugye arról beszélt a különböző felszólalásaiban, hogy az önök szerepe minimális. Szerintem lehet, hogy én rosszul értelmezem a helyzetet, de azért ez nem így van. Lehet, hogy rosszul értettem mindezt, mert én szerintem pont önöknek lenne a feladata az ellenőrzés ezen bejelentések esetében is. Világos persze az, nem akarom azt mondani, hogy most hogy botrányról van szó, de azért itt anomáliákról mindenképpen beszélhetünk. Az EBA ellenőrzése kapcsán a Deutsche Bank ügyben itt mindenkit arra emlékeztetnék, hogy a stressztesztek esetében az Eva úgy tett, mintha nem venné észre azt, hogy az egyik legfontosabb elem az ellenőrzés során egy 4 milliárdos elem jóváírása volt egy másik pénzügyi évre vonatkozólag az ő költségvetésükben. Nos, hát azért nem kellene szerintem olyan bankok problémáin, vagy ezeket problémás ügyintézésein felülemelkednünk, amelyek esetleg a terrorizmus finanszírozáshoz, vagy a kínai mafiához köthetők. Most nem arról van szó, hogy mindezt bújtatni kéne, ezek ugyan a Panama ügyekben nem jöttek elő, mert ott ugye senki sem beszélt drogkereskedelemről nyíltan, hanem ezt kicsit próbálják tompítani. Nem lehet, hogy azért az európai bankok is vastagon benne vannak mindebben? 3 perc, 30 másodpercig kérdezett, vagy inkább nyilatkozott, úgyhogy másfél perc maradt csak. Az ENSZ képviselője nincs itt, a bankokat a következő fordulóban hallgatjuk meg. Most tehát az a kérdésem, ki kíván kollégám felvetésére reagálni? Malcolm asszony, ő nemzetközileg a leginkább hálózatba épült, úgymond, szakértő, a nemzetközi és az OECD szabályok érvényesülése tárgyában. Készen áll? I'm afraid I couldn't hear the question. Sajnos nem hallottam jól a kérdést. Megszakadt az adás, nem tudtam, nem hallottam az audio csatornát. Oké, okay, good. Oda, Oda mindig a good. Jó, vagy hát nem olyan jó. Akkor valaki reflektálna? Az összes, mindez, minden hozzászólás jegyzőkönyvbe kerül, tehát ha most nincs is válasz, azért a későbbiekben kiértékelhetőek a kérdések, és válaszolhatnak írásban. Most, ha nincs szóbeli válasz, menjünk tovább. Következő kérdező. Nem. Zsúr Schröder válaszol. No, az első részre reflektálva aggály fogalmazott meg a magas szintű korrupció, pénzmosás, bűncselekmények számát illetően. Mit tehetünk? Mint mondottam, nagyon korlátozott a hatáskörünk az EU szinten, ám mégis vannak jó híreink, mert az Európai Bizottság eledik először egy új eszközt állít fel, amely megfelelően kriminalizálja és szankcionálja a pénzmosást, és egy minimális harmonizációra törekszik. Ez egy szerény kezdet, de nagyon jó irányba, a harmonizáció irányába megy. Közös definíciókat vezetnénk be hogy mit jelent a pénzmosást, és milyen büntetési tételeket kell alkalmazzanak a tagállamok, beleértve a szabadságvesztést is, mert nagyon fontos ezeknek a negatív kihatása. Köszönöm, jó hír, most megyünk tovább, a következő hozzászólók néppárt részéről Dudek Niedermayer, Tang képviselő a szocialista, és Van den Lare a Lalde részéről. Ludek, úr, Ludek Niedermayer úr először. So we are talking... Köszönöm szépen. Itt most különböző koncepciókról beszélünk, és meg kell értenünk a különbséget. A különbséget az illegális és nem igazán szép, de legális tevékenységek között. Aztán fontos a múltbeli és a jelenlegi szabályozók között is. Tehát meg kell értenünk mindezt, hogyha tényleg meg kell -e változtatnunk a, a jogi kereteket, a normákat, vagy pedig jobban kell őket végrehajtanunk. Három relatív egyszerű kérdésem van. Az első az OECD-nek. Ön azt említette, hogy az információcsere keretei a bank számlákról eléggé jelentősek. A kérdésem tehát a haszonhúzók szempontjából is az? Mert nem az illegális tulajdonosok érdekelnek minket, hanem a haszonhúzók. A másik kérdésem Danielhez szól, egyetért azzal, hogy a haszonhúzás főleg az információcsere síkján elegendő. Ha, harmadik kérdés, Izabel. Eléggé meglepő módon a korábbi meghallgatáson az erült ki, hogy azok, akik a Panama dokumentumokban is ö, részt vettek, nem Dél-Amerikába utaztak valami titkos hotelbe, ahol aláírták a szerződéseket, hanem itt a szomszéddal. Úgyhogy ez meglepő volt. Ezért azt gondolom, hogy rámutat arra, hogy szükség van a jobb végrehajtásra a szabályok szintjén. Köszönöm. Három pótkérdés, kit kíván válaszolni. Malcolm asszony esetleg? Hallotta, értette a kérdést? Igen a beneficial ownership-re vonatkozó adatok az, az automatikus információ cserében FTIF norma, erőteljes, robosztus norma, amely meghatározza, hogy a pénzügyi szervezetnek tudnia kell, hogy ki a kinevezett igazgató vagy megbízott személy mögötti tényleges tulajdonosa a pénzügyi eszközöknek és a számlának az igazi tulajdonosát a közös jelentés készeli sztenderdeket csak nemrégben fogadták el, több ország már végrehajtja ezeket. Jövőre indul az, az automatikus információs ezek körében, tehát folyamatban levő munka, a standard maga eléggé robosztus, és a beneficial ownership információt is tartalmaznia kell. Ja, vielen Dank, Frau Köszönöm szépen, Malcolm asszony. Parancsoljon. Köszönöm nagyon jó kérdést az információcsere, hogy elég robosztus-e. Nos, a nemzetközi együttműködésben megvannak persze a határok, lehet ezeket tovább tolni szerintem. A pénzmosás esetében a legfontosabb a, a gyors, megbízható információ egy adott vállalat gazdasági tulajdonosa tekintetében. Nem kell minden vállalat, minden ország, minden tulajdonosát tudni, ismernem. Gyorsan, megbízhatóan kell tudni, egy bizonyos vállalat információját, amennyiben arra szükség van. Ez pedig újra felveti ezt a kérdést, hogy vajon az a, az állami hatóság az országban bír -e egyáltalán információval, illetve a vállalat bír -e egyáltalán ez az információval, hogy ki, ha, mi sem tudjuk, ha, ha, ha, az állam sem tudja, nem azt, hogy nem adja el, nem tudja ezt az információt, több ilyen országot is megjelentünk, több ilyen országot, ahol nem áll rendelkezésre, akkor nem az a kérdés, hogy hogyan tudunk jobban információt cserélni, hanem elsősorban az, mit lehet tenni annak érdekében, hogy maga az ország beszerezze az információt. Sajnos nem tartunk még ott, hogy jelenleg még a, a jobb információcseréről beszélünk, hanem egyelőre az információnak a rendelkezés állása a cél. Frau Vejan asszony nehéz kérdést kapott. So, köszönöm szépen. Miután ugye itt a sarki bankárok voltak azok, akik ilyen szolgáltatásokat nyújtottak. Most ezzel kapcsolatban mi pontosan azt szeretnénk eh, hangsúlyozni, hogy miután itt különleges ügyfél kapcsolata alakulhat ki bizonyos esetekben, itt főként eh, a private bankingre gondolok. Nos, eh, ez a személyes kapcsolat arra is lehetőséget biztos, biztosít, hogy személyes kapcsolat alakuljon ki a banki alkalmazottak és az ügyfél között. Ugyanakkor védendő azokat a politikákat, amelyeket a bank megszabott, és ezeknek a, a belső megvalósítását is, hiszen ezek a személyek nagyon közel állnak az ügyfelekhez, úgyhogy ez egy, ez egy különleges helyzet, amelyet valahogyan az iránymutatásokban is tükröztetnünk kell, de itt új módszerekre van szükség a belső szabályozások tekintetében. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Három érdekes kérdés, érdekes válaszokkal. Paul Tanga következő a Szocialista Frakció um, Köszönöm szépen! Én is szeretnék visszatérni ennek a vitának egy korábbi fázisához, hiszen kimondtuk, hogy a kapitalizmus globális, bárhol el lehet rejteni a javakat, úgyhogy globális megoldásra van szükség, nem csak a sztenderdekről van szó, hanem azoknak a megvalósításáról. A kulcsfontosságú kérdés az az, hogy hogyan tudjuk majd nem csak megvalósítani ezeket, hanem mennyire vagyunk hajlandóak erre, mennyire mutatkozik hajlandóság mindenre. Alapvetően itt arra van szükség, hogy globális megközelítést alkalmazzunk, és szerintem itt azt is figyelembe kell venni, hogy nem fog minden állam részt venni és együttműködni. Ami az OECD-t illeti, vajon egy globális regiszter létrehozása megoldás lenne-e, vagy esetleg kizárhatnánk-e e olyan államokat, amelyek nem hajlandóak együttműködni. A második kérdésem Isabel Fajánhoz szól, vagy Vájanhoz szól. Mi korábban már beszéltünk arról, hogy a bankok mit tehetnek, de vajon mennyire hajlandóak, mennyire mutatkozik hajlandóság például az adóelkerülés bejelentésére. Ugye a bankok esetében azért beszélhetünk közértekről, Végül is ugyanis mégiscsak az emberek pénzéről van szó, az adófizetők fizetik meg az úgymond költségeket. Mit tehetnének a bankok ezen a területen, hiszen nagyon különleges helyzetben vannak ők ebben az egész rendszeren belül, itt a pénzmosásra gondolok, vagy az adóelkerülésre, adócsalásra, adó biztos, hogy ők többet látnak, mint ön vagy én. Mit tehetnének? Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy Malcolm asszonynak adom meg a szót, a nemzetközi kérdésekre reflektálandó. Parancsoljon asszony! Thank you. Köszönöm szépen, nagyon jó kérdés ez. Jelenleg megpróbálunk mindent megvizsgálni, hogy globális értelemben mit tudunk tenni, hogyan tudjuk a lehető legjobban biztosítani azt, hogy magas minőségű, megbízható információkat kapjunk, én azt gondolom, hogy jelenleg nagyon sok opciót vizsgálunk, egy regiszter is ezek közé tartozik. Nézzünk most a konkrét példákat azzal kapcsolatban, hogy mik a kihívások egy globális regiszterrel kapcsolatban. Ott van például ennek a regiszternek a fenntartása. Mennyi időnként tesszük napra készé az információkat? Ki az, aki ellenőrzi ezeket az információkat? Milyen minőségű információk vannak? benne, és hogyan tudjuk ezt napra készé tenni, és ki az, aki hozzáférhet az információkhoz. Tehát kormányhatóságokra gondolunk, vagy esetleg más körökre. Én szerintem azt kell, hogy mondjam, hogy nincsen egyszerű megoldás erre, de minden esetre a jelenleg azon dolgozunk, hogy milyen opciók is állnak rendelkezésünkre, és amikor majd a legjobb megoldások itt lesznek, akkor majd dönteni tudunk. Köszönöm szépen ezek, hogyan tudjuk ezeket összekapcsolni? Hát ezt csak úgy viccesen mondom, de hogy tényleg milyen módon lehetne ezt az egészet összekapcsolni. Vejon hogy a második része vonatkozóan. Thank you. Köszönöm. Nagyon fontos számunkra az, hogy hangsúlyozzuk, vagy sőt, hát mondjuk úgy nyomon kövessük, vagy segítsük a bankokat abban, hogy a belső politikáikat olyan módon fejleszték ki, hogy ezzel segítsék a mi munkánkat. Itt valamiféle iránymutatást dolgozunk ki, minél szélesebb körű a, az ügyfelekkel való kapcsolatuk, és minél mélyebb, annál jobban oda kellene figyelniük erre. Tehát ez az, amit majd megfogalmazunk, és az iránymutatásokban is kiadunk. Ezen most dolgozunk. Azon is gondolkodunk, de természetesen ennek van egy költségvonzata is, hogy vajon nem kellene-e valamiféle független szakértői védelmet, véleményt kérni arról, hogy mennyire kiterjedt ez a kapcsolat az ügyfelekkel. Köszönöm, Köszönöm szépen. Most Tom van den Denkendelára. Köszönöm szépen hollandul fogok kérdezni, elnök úr, és arra koncentrálnék, milyen szinergiákat lehet létrehozni a különféle felügyeleti szervek között. Először egy általános kérdés, mielőtt a nagy rizikói országok listára kérdeznék rá. Tehát van egy új kapcsolat a, a jogszabályalkotás és a pénzmosás között. Azok az országok, amelyeket adóparancsnoknak lehet minősíteni, amelyek, amelyek ügy, az ügyfél vizsgálati szabályokhoz nem tartják magukat, hogyan lehetne ezeket rávenni, hogy, hogy közelítsenek? Aztán Vejan asszonyhoz konkrétan tennék fel egy kérdést. A prudenciális felügyelet és a pénzes elleni jogszabály érvényesítések közötti összekülésben. A bankokban az LKB e is fontos szereplő a jogszabályalkotásban, és a nemzeti tagállami hatóságok működése nyilvánvalóan a határok között, fizikai határok között működik, földrajzi határok között. Hogyan lehetne jobban ellenőrizni a, az LKB részéről a határon átnyúló aspektusait a pénzösen irányelv érvényesítésének? Ma akkor azt teszem fel a kérdést. Abban a kérdésben, hogy egyes államok miért nem akartak belépni a, a közös jelentésképüli sztenderdek alkalmazásába, azt mondták, azt mondják, hogy nincsenek megfelelő kapacitásaik ezek egyes országoknak ezek. Hongkong, Abu Dhabi, Katar, hát azért bír ilyen kapacitásokkal, mégsem szerepel ebben a körben. Vajon miért nem? Erre kérem, hogy reagáljon. Vielen Dank. Igen, köszönöm szépen. Átállítom az órát. Én röviden hozzátenném, Zsurs, Rüder, azt mondja, el kellett mennie, ám a bizottság képviselője David Wander továbbra is itt van, hogyha a bizottsághoz intéznek kérdést. Nos, válaszol? Malcolm asszony, a második részre esetleg. You have the floor. Öni a szó. Thank you very much. So just... Nagyon köszönöm. Röviden elmondanám, hogy a ö, joghatóságok mind online megtalálhatók, ezek elkötelezték magukat, amellett, hogy az automatikus információcsere normákat be fogják vezetni. Oké, okay, wir werden es nutzen. No, akkor ez a majd élünk. Ki akar még válaszolni? Vejan asszony? Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a kérdés és az LCB, LCB szerepének illusztrációja a terrorizmust finanszírozó pénzmosás elleni harc terén teljesen tipikus. A bizottság korábban hangsúlyozta, hogy a tagállamok szerepe az, hogy átvegyék a jogszabályokat, és tudjuk, hogy eltérőek ennek módjai EU szerte. Vannak, ahol bankfelügyelőre van szükség, van, ahol nincs független hatóság, csak mondjuk a rendőrség, vagy bírósági szinten. Úgyhogy ez a sokszínűség, ez jellegzetes, és talán ezért van az, hogy nem sikerül jó információt cserélni, vagy koherens politikákat alkalmazni, konvergensebb felügyeleti megközelítéseket. Azt hiszem, hogy már felmerült annak az elképzelése, hogy főleg a bankunió keretén belül ezekkel hogy lehetne megbirkózni, ami minket illet. Hangsúlyoznám, hogy uniós szinten Egyértelmű, hogy milyen opciók léteznek az automatikus információcsere szintjén minden hatóságot bevonva az egyes tagállamokban. Köszönöm. Köszönöm szépen a frakciók hozzászólóinak előre elkészített listának végére Kicsit rövidebb időn maradt, egy perc a kérdése, kettő a válaszra a spontán felszólások körében. Négyen jelentkeztek eddig, ki akar még? David Kaza, a nevét nem látom, ön, asszonyom, és ő ott. Köszönöm. Valaki még? Nem. Akkor zárom a listát. Ön rajta van. Zárom a listát. Éva Zsoli az első. Merci, monsieur le Köszönöm, tisztelt elnök úr. Van egy kérdésem Vája asszonynak. Ön az előbb azt mondta, hogy az árnyékbankolás forrás, egyik forrása a pénzmosásnak. Esetleg egy konkrét példával tudna élni? Nevezetesen, hogy a monetáris piacot hogy lehet felhasználni, vagy lehetett, vagy volt felhasználva a pénzmosás céljából. Mert ahogy ön is tudja, itt ebben a házban most folyik egy új rendelet kidolgozása az úgynevezett árnyékbankolás területén, hogy talán olyan intézkedéseket vehessünk ebbe be, ami aztán megtiltja a pénz, az adóparadicsomok alkalmazását, ez talán még nincs a szövegben. Aztán nagyon sok a bankbotrány. És szeretném, ha megnyugtatna, hogy amikor kiderül például Spanyolországban, hogy egy tucat ember, akinek nem volt bankkártyája, félt hozzá egy bankszámlán pénzhez, akkor nem lehetne kideríteni azt, hogy 300 ezer embert tettek tönkre, akik megtakarítottak eddig. Aztán ott volt 16 ezer KKV esete, akik mentek azért, hogy a bank tevékenysége megmaradjon. Aztán felhívnám figyelmét arra, hogy a Manivel, aki azt mondta itt, ahol mi 250 ezer struktúra esetében nyomozunk, amelyet mondjuk egy ügynökség vagy egy jogász hozott rétre egy adóparadicsomban, ön azt mondja, hogy ez legitim, ez provokáció. 30 éve nem merjük kimondani ezt, és ez ezért így folyik, ahogy. Aztán Malcolm asszony, OECD. Szeretném tudni, ami az automatikus információ cserét illeti 2018-tól vagy később. Ön szerint kész lesz mindenki erre az évre? Köszönöm. Két perc 20 másodpercig tette fel a kérdést, 40 másodperc van a válaszra. Tehát a bankokkal kapcsolatban egy külön blogban vizsgálódunk majd, úgyhogy Malcolm asszony válaszolhat, egy kérdés marad itt csak fent számára. Certainly. Uh, there is a lot of work. Persze. Nagyon sok még a tennivaló, hogy száz joghatóság időben kész legyen. Persze a közös transmissziós rendszerek segíteni fognak, hogy a közös problémákat megoldhatjuk. Pillanatnyilag még folyik a munka, és tájékoztatunk mindenkit abban az esetben, ha bármilyen változás következik be. Köszönöm szépen, Zsolli asszony. A többi kérdését a másik blogban vitatjuk majd meg, mert ott ezek inkább nyilatkozatok voltak, mint kérdések. 0,8% személyzeti szinten nem lehet erre reagálni. Majd Ruiz asszonyi a szó. Muchas gracias, presidente. Muy amable. Köszönöm szépen, nagyon örülök annak, ami elhangzott. Önök itt most azt mondják, hogy önök a nagy szakértői az adócsalásnak és általában a pénzügyi bűncselekményeknek, mint a pénzmosás. Önök nagy szakértők ezek szerint, és azt mondták, hogy legyünk pragmatikusak, gyakorlatiasak, és próbáljuk meg előre nézni, és nem pedig hátrafelé bandukolni. Most hát ezzel kapcsolatban elhangzott az is, hogy az információ cserének 2017-re meg kellene valósulnia. Ezzel kapcsolatban egy nagyon világos és egyszerű kérdésem lenne önök közül bárki tudja-e azt, hogy a Panama akták kiszivárogtatása mit is jelent. Az önök szakemberei megvizsgálták-e a dokumentumokat, hiszen önök jobban, ismeritek a, jobban ismerik az érvényben lévő szabályokat, mint bárki más. Meg tudták vizsgálni az adóparadicsomokat, Megpróbálták ezeket felgöngyöríteni, definiálni? Köszönöm szépen. Velja. Hiba asszony, Velja uh, request... Igen. Kértük az illetékes hatóságokat, tehát uh, a hatóság tagszervezeteit felkértük arra, hogy nemzeti szinten vizsgálják ki a helyzetet, ezt is ezt most még teszik, és uh, a nyár folyamán is ezt megtették. Itt azt szeretném ehhez hozzáfűzni, hogy amennyiben az adott csalásra vagy optimalizációra próbálunk odafigyelni, ez egy új kérdés. Ez most először szerepel, a jogszabályok között néhány éve vezettük ezt be, de hogyha a nüanszokat akarjuk megvizsgálni, akkor nagyon-nagyon sok energiát felemészt az, hogy specifikusan tudjunk fogalmazni. Ez egy teljesen új terület számunkra is. Köszönöm a következő, a GUE részről Káti képviselő, nem látom már itt, akkor töröltük. Bent Luki a következő így. Köszönöm szépen. Teleszkláv úrhoz fordulnék és kérdeznék az előző kérdésem után mi a hamis identitás és a strómanokkal működött a vállalatok tekintetében az eljárás. Megállapítottak, hogy a beneficial owner meg kell állapítani. Azt mondta, hogy a bank teheti ezt. Ám hogy teheti ezt meg a bank? Emlékeztetném, emlékszem a terrorista tevékenység esetén az egyik párizsi elkövető hét különféle indítással rendelkezett. Megállapítást nyert a támadás után, a rendőrség jött rá, nem a bank állapította meg ezt holott nyilván voltak pénzei itt-ott, előkészítendő a támadást. A strómanok esetében ismerjük Putyin és a háttérszervezetek kapcsát, hogy nem tudjuk, hogy hogy mozognak a pénzek. Putyin környezetében tartozó személy volt az átutaló, lehet, hogy Putyin volt a célzott. Ám mi van akkor, hogy a terroristának van egy ö, strómanja, hogyan tudjuk, hogy a környezetéhez tartozik? Milyen módon lehet ezt módszertelen megközelíteni? Jó volna, hogyha a jogszabályalkotással foglalkozunk, az átláthatóság, információ adatcsere jó megközelítés lehet, lehet, ám lehet, hogy e, rendőrségi, rendvédelmi, sőt, hírszerzés együttműködése volna szükség, hogy azokat az embereket megkeressük, akik e, elfedik az identitásokat bűncselekményi szándékkal. Köszönöm, Luke úr, Teleszkláv úr, szó, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen a kérdést. Persze, a nem ö, feltétlenül jelenti a Stroman alkalmazása, hogy bűncselekményről van szó, ám ö, bűncselekmények elkövetői is nagyon szívesen élnek ezzel, tehát ugyan lehet, hogy a vagyonhoz való kapcsolódás tekintetében is lehet vizsgálódni. Az idő folyamatán egy úgynevezett stróman vagy fedő személy későbbiekben lehet, hogy valóban részt is kap a vagyomból. Tehát, hogyha hosszában, hogyha időben, idő folyamatában vizsgáljuk üzleti folyamatokat, akkor lehet megállapítani, hogy ki a voltak képeni kedvezményezett és tulajdonos. Csak tehát így megvalósuló vizsgálat tud emögé nézni. Ugyanakkor nem hiszem hogy az állami hatóságok mindig mindenki után nyomozni kell, kérni, hogy kell, hogy nyomozzának. Szerintem kockázati profil alapján lehet megállapítani, hogy kit lehet kell vizsgálni. Nem lehet minden kockázatot eleve kiküszöbölni, Hát éppen a terrorizmus példáján tanultuk meg, hol vannak a legmagasabb kockázatok, sokkal jobban kéne együttműködni a hatóságoknak és a magánszférának is, e kockázatok csökkentése érdekében, és az eszközöket ott koncentrálni, ahol a legnagyobb a kockázat. Köszönöm. Teleszkláv úr. David Káza a következő egy kérdés jogán. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen. A kérdésem Teleszkláv úrhoz szól. Az első kérdés Gómez asszony kérdéséhez vezet vissza, mely szerintem nagyon érdekes volt. De ő nem válaszolt rá. Máltában van egy EU miniszter, aki a Panama ügyekben felelősként felmerült. Nos, egy minisztert nagyon könnyű megtalálni, de vannak itt azért más politikailag exponált személyek, A miniszterelnök kabinet főnöke is ilyen. Nos, hát itt egy politikai szempontból igen erőteljes személyiségről van szó. Milyen rendszert lehetne kialakítani annak érdekében, hogy ezeket a személyeket azonnal nyilvánosságra hozzák, és ne tudjanak titkosan cselekedni. Szerintem jobb rendszerre van szükség, mint a jelenlegi. Ez az én kérdésem. Mit lehetne tenni ennek érdekében? Parancsoljon egy választ, kérek. Many thanks for your question. You will allow me that I can't speak on a specific case of which... Egy konkrét esetről nem szólhatok, mert nem tudom a részleteket, de nem szabad elfeledkeznünk arról, hogyha valaki nem politikai körökben forog, ez nem jelenti, hogy nincs kockázat. Ez azt jelenti, hogy a bankoknak és másoknak nincs semmi eszköz a kezükbe, hogy másokkal szemben is feljárja, eljárjanak, ha valaki például a kormányban valamilyen felelős szerepet tölt be. Az ön kérdése az, hogy akkor hozzáfér az alapok, pénzalapokhoz, felhasználhatja-e a befolyását olyan fontos döntésekre, amelyeknek gazdasági előnye van. Tehát itt nem arról van szó, hogy most valaki miniszter vagy nem, nagykövet vagy nem, hanem inkább az, hogy befolyásolja a politikai hatalmat. Na most, ami egy pénzintézetet illeti, egy országon belül talán ezt könnyű felismerni, azonban nemzetközi téren talán nem. A pénzintézeteknek ugyanis azt, javasol, azt javasoljuk, hogy ezeket a rendelkezésre álló információkat használják fel. De hogyan? Például a jövedelmbevallási rendszer. Nagyon sok országban a politikusoknak be kell vallaniuk, hogy mikkel, mivel rendelkeznek, milyen tulajdonnal rendelkeznek, és ezt a pénzintézetek is tudják. Ez olyan eszköz, ami nagyon hasznosnak tekinthető. Köszönöm. Vielen Dank, die Einzelfälle. Köszönöm. Az egyedi eseteket majd később beszéljük meg. Három spontán felszólásunk van még, mielőtt a két jelentéstevő megkapja az árszón jogának a szót. López Aguiar elsőként, szociáldemokrata képviselőként, aztán Schlein asszony, a Debe bizottság elnökeket, és aztán Anna Gomes a végén. I would like to address my question to my young. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Bankfelügyelet képviselőihez szól a kérdésem. Az első ilyen jellegű ö, ülések célja az, hogy megértsük azt, hogy milyen összetett a az adóelkerülés, az adócsalás köre. És tanultam valamit az agresszív adótervezésről az Európai Unión belül is, az Európai Uniós tagállamok között. Azonban nem sokat tudunk, és néha nagyon ritkán beszélnek arról, hogy milyen összetett egy-két agresszív tervezés, adótervezés az Egyesült Államokon belül, az Európai Unión belül folytatott tevékenységük vonatkozásában. Delaware, Nevada, ezekről hallottunk, de keveset tudunk. Erre valamilyen rövid választal tudna reagálni, hogy hogy tudnánk többet tudni tényszerűen a Delaware-i vagy Nevadai Egyesült Államok beli döntésekről, határozatokról. Aztán mi a helyzet a jogalapról? Ez belső vita? Van-e valami lehetőség az Egyesült Államokon belül, hogy változtassanak a státuszkón a jelenlegi helyzetről? Van, folyik egyáltalán bármilyen politikai vita az Egyesült Államokon belül az ilyen agresszív adótervezésről? Hogy a delavai és Delaware és nevadai tervek alapján szereztek pénzt egyesek? Kollega, ezek nagyon nehéz kérdések, nyilván nem tudjuk ezeket most itt mind megoldani, talán van, aki mégis választ adna erre? Kereszláv úr nem. Vejon asszony a voltak éppen együttműködés kérdésére? Vagy talán Malcolm asszony reflektálna rá? Az OECD részéről? No. Nem. Én nem tudok most erre a kérdésre választ adni csak egy információs elem, amelyet szeretnék itt most felvetni. Arra gondolok, hogy a banki rendeletben konkrét kiigazítás történt 2013-ban, úgyhogy oda kell figyelnünk az úgynevezett offshore pénzügyi központokra. Ez egy koncepció, amelyre oda kell figyelnünk, azonban ez nem kellőképpen definiált, mindenesetre jobban oda kell figyelnünk, és a bankoknak is meg kell ezt tenniük, főként akkor, amikor olyan szolgáltatásokat nyújtanak az ügyfeleiknek, mint például az adótervezés, adózási, adótanácsadás. Vielen Dank, Frau Malcolm. Köszönöm. Malcolm asszony. Csak röviden, az Egyesült Államokkal kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy az Egyesült Államok elkötelezett abban, hogy megvalósítsa ezt az információcserét. Egyébként ezzel kapcsolatban láthatunk lépéseket is, már ebben az évben is sokkal átláthatóbb az egész rendszer, főként bizonyos entitások tekintetében ahogyan már elmondtam korábban is, megpróbálunk az Egyesült Államokkal és más országokkal is együttműködni, hogy egyforma képpen, tehát mindenhol megvalósuljon ez az átláthatóság. Köszönöm. Ami a pénzügyi piaci jogszabály koordinását, illetve az Egyesült Államokban az Európai Bizottság egy másik főigazgatósága foglalkozik ezzel a témával. Van egy megállapodott időpontunk Moszkovicsi biztossal, akinek feltesszük ezt a kérdést, hiszen ő vezeti a nemzetközi tárgyalásokat ezen együttműködés tárgyában. Csak mondom kiegészítésként, Eli Schleint kérem, aki koordinátor a Fejlesztési Bizottságban, parancsoljon, Schlein asszony. Thanks a lot, Chair. Uh, my question would be... Köszönöm, elnök úr. Malcolm asszonyhoz szól a kérdésem. Köszönöm, hogy világosan fogalmazott, hogy a jó európai rendszer mellett szükség van arra is, hogy hatékonyabb legyen a globális rendszer. Egyébként, hogyha csak fél lépéseket teszünk, vagy egyet előre, egyet hátra, akkor másokat arra ösztönzünk, hogy továbbra is elkerüljék az adót, illetve csaljanak. Lenard úr beszélt arról, hogy a fejlődő országokat is be kell vonnunk, még pedig azonos alapon, mi már itt a parlamentben ezt kértük egy állásfoglalásban, a webszellenes folyamat nagyon jó lépés előre, de ugyanakkor tudjuk, hogy amikor ilyen eszközöket hozunk létre, akkor jobban oda kell figyelni arra, hogy milyen sajátos szükségleteik vannak a fejlődő országoknak, például a CRS. A reciprocitási klauza problémás lehet egyes fejlődő országokban, és a végén kizárhatja őket, mert tudjuk azt, hogy a kapacitás hiány, erről már volt szó, jelentősen érinti a fejlődő országokat, hogy nem lesznek megfelelő munkatársak és technológiai információ vagy tapasztalat, hogy ugyan ilyen információt bocsássanak rendelkezésre. Mi a véleménye erről? Mi a véleménye arról a kockázatról, hogy kizárhatjuk ezzel a fejlődő országokat ebből a rendszerből, akik pedig nagyon hasznosnak tarthatnák. Köszönöm. Oh, Köszönöm, Malcolm asszony a kérdés címzetje. Értette? Hallotta? Köszönöm. Köszönöm. Értem annak fontosságát, hogy a globális lefedettséget biztosítsuk a pénzügyi számviteli adatok automatikus cserében valóságos kölcsönösség alakuljon ki. Nyilvánvaló, hogy együtt kell működjünk minden érintett fejlődő országgal, amelyek szeretné végrehajtani a standardet, hogy teljes mértékben részt vehessenek az információ cserében, be is tudják szerezni információt, és meg tudják osztani az információt partnereikkel. Minden megmellett az is fontos, hogy lássuk a, a, a technikai korlátokat, hiszen az információ megadása más partnereknek felhasználható formában technikai követelményeket jelent, amely megköveteli az információ befogadását is. Tehát nem csak arról van szó, hogy információt öntünk egy másik országra olyan formában, amit nem is tud értelmezni, nem látja, hogy az át, a, a, a tranzakciók mögött, meg a számok mögött milyen tények vannak. Tehát felhasználható formátumban kell rendelkezés bocsánatokat elemezhető módon. Pusztán, hogy megadjuk az információt, és azt mondjuk, hogy miért nem csináltak vele valamit, azon ott volt, nem elég. Azt kell garantálni, hogy minden országnak legyen kapacitása egyrészt befogadni az információt, és elemezni azt hatékony módon. Ezért működünk együtt az minden érdekelt fejlődő országgal, amely a lehet leggyorsabban szeretné bevezetni ezt a rendszert. Köszönöm Malcolm asszony, utolsó kérdés a körben, és aztán a két jelentős tevőt illeti a szó egy rövid, rövid értékelésre, és akkor talán meg tudjuk fejezni időben az ülést. Anna Gomes az utolsó kérdés jogám. Én voltam egy azon parlamenti képviselők közül, aki panasszal élt az EBA felé, és remélem, hogy ezzel kapcsolatban az EBA beindította a vizsgálatokat. Egyébként én úgy gondolom, hogy igen. Minden esetre ezek a panaszok arra vonatkoztak, több kérdésen keresztül próbáltam megközelíteni a problémát, hogy az angolai elnök nem nyithat európai, Európában bank, bankot, bankszámlát, de bizonyos országban ez mégis így van, például Portugáliában. Például. És ott pénzt kap, és további cégeket vásárol. Ezekben az esetekben nem arról van szó, hogy melyik bank az, amelyik hajlandó ilyen ügyféllel kapcsolatot kialakítani, de azért ez a központi bankra és a kormányra is rossz fényt vet, hiszen egy pepről van szó. Mit tesznek a kormányok és a központi bankok a saját felelősségükkel kapcsolatban? Aztán itt vannak az úgynevezett aranybefektetői programok. Most hát ez világosan csak a korrupció melegágyaként értékelhető, és pénzmosási biznisz, nem más ez. Van ezzel kapcsolatban önöknek vizsgálatuk folyamatban? Köszön. Köszönöm. Ki kíván válaszolni? Bejan asszony. Um, uh, az első kérdéssel kapcsolatban az EBA vizsgálatai az különleges esetekben ön ugye beterjesztette ezeket a kérdéseket. Igen, nos hát ez pontosan mutatja, hogy hol tudunk valamit tenni. Igen, van ilyen vizsgálat. Ezt meg tudom erősíteni. Äh, Most pedig a kérdések sorának végére érkeztünk. 21 kollégám tehetett fel kérdéseket, nagyon kompetens szakértőink vannak, szeretném még egyszer nagyon megköszönni mindegyüknek, Malcolm asszonynak is, aki videokonferencián kapcsolódott hozzánk. Lenártúrnak 11-kor mennie kellett, és a bizottságnak is köszönöm, meg a három pódiumon ülő szakértőnek a kompetens tanácsaikat, amelyekről egy jegyzőkönyvet készítünk, amelyekben talán a, a számok mögött is lehet olvasni majd és értékelni. Köszönöm mindenkinek, és most záró nyilatkozatokra kap szót a két jelentéstevő, akik végig itt voltak. Kofad úr először parancsoljam. Köszönöm. És engedjék meg, hogy megköszönjem a résztvevőknek ezt a nagyon ö, okos vitát Köszönöm, nagyon komolyan felvérgesítő válaszokat és magyarázatokat adtak. Rövid leszek a végén, annyit szeretnék elmondani csak, hogy nyilvánvaló, hogy szükség van arra, hogy megállapítsuk, olyan regisztereket nyilvánosak hozunk létre, ahol a végső kedvezményezettek, tulajdonosok beazonosítóak. Rendkívül fontos tanulság ez, talán a jogszabály megvan, de nem hajtják végre, vagy nem tartatják be megfelelően, vagy nem a leghatékonyabb, eredményesebb módon. Ami a közvetítőket illeti, bankok, jog, jogászok, ügyvédek, és így tovább, fontos, hogy felügyelet, elégséges felügyelet vonatkozon rájuk, az Európai Bankfelügyelet és mások részéről, és ezt is még jobban meg kell vizsgálni, ami pedig a jogi korlátokat illeti, mit lehet tenni EU szinten, meg más szinteken tagállamok hatáskörével szemben vagy kapcsolatban fontos kérdések. Teleszkáv úr nagyon fontos dolgot mondott, hogyha meg sikerül, ha sikerül megállapítani a tulajdonosi viszonyokat és a vállalatokra vonatkozó információ automatikus cseréje megvalósul a tagállamok között, ez fontos. Ám ahhoz, hogy megértsük, mi történik, az egyes közötti tranzakciókat kell értelmezni és megvizsgálni. A postafiók cégek, a, a tényleges cégek, személyek, bank számlák közötti mozgást, hogy a tranzakciók révén felfedhetőek legyenek azok a viszonyrendszerek, amelyek révén emberek végső soron tulajdonnal bírnak ezekben a entitásokban. Kérdés, hogy van-e olyan eszközünk, amelyel megállapítható, ki milyen viszonyban van például az offshore cégek mögött. A Panama dokumentumokból világosan kiderült, ha elolvassák, a, a, a, ezt a szövegtervezetet, az egyes szereplők és személyek közötti kapcsolatok megrajzolása, az a nagy vizsgálati munka, amelyet, amelyet el kell végezzünk, ehhez persze megfelelő források is kellenek, ennyi fogalmazható meg, és még az, hogy a globális szintű cselekvés, amelyről ők is beszéltek, rendkívül fontos. És az EU itt kulcsfontosságú szerepet játszhat mint lovasa e folyamatnak, de fontos, hogy a standardek hatékony végrehajtásáról globális szinten gondoskodjunk. Köszönöm, Kofod úr. Péter Jezsek, parancsoljon. Thank you, Chair. Köszönöm szépen. A kollégák beszéltek már a lényegről, úgyhogy lehet, hogy én egy kicsit inkább az eljárásról beszélnék. Először is köszönöm szépen mindezt úgy is értékelhetjük a vita szempontjából, hogy ajánlásokat fogalmazunk meg, és ebben, ezekben az ajánlásokban foglaljuk össze az itt elhangzottakat. Jó lenne, hogyha valamit írásban is be tudnának önök is adni, egy másik kérdés pedig az, hogy amikor jó ajánlásokat fogalmazunk meg, akkor attól még nem biztos, hogy ez túl sokat fog jelenteni, hogyha nem leszünk képesek arra, hogy ezeket implementáljuk is. Éppen ezért szeretném kérni az önök segítségét ezen a területen is, mert úgy gondolom, hogy mindannyiunknak közösen kell megoldani ezt a problémát, nyomást kell gyakorolnunk annak érdekében, hogy a lehető legtöbb jó ajánlást tudjunk megfogalmazni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Péter! Mindenkinek én is szeretném megköszönni a tolmácsoknak, meg különösen hozzászólóinknak. Nagyon izgalmas ülés van mögöttünk, intenzíven kiértékeljük majd a hallottakat és ötös pontként azt szeretném elmondani, hogy a következő meghallgatásunk november 8-án lesz Brüsszelben, Jurova biztos asszonynyal, november 14-én pedig a, a felelős hatóságokkal, Európol, Eurojust, Olaf és mások bevonásával, még nem pontos az időpont, de úgy tűnik december 1-én pedig a pénzügyi piaci jogszabály alkotásért felelős Moszkovici biztossal, és az akkor záró szlovák elnökség képviselőivel, meg a kezdő máltai elnökség képviselőivel fogunk egymét cserélni a végrehajtási programokról. Köszönöm még egyszer, hogy eljöttek, és ezzel, ha további hozzászólás nincs, zárom az ülést. 13 perccel a tervezet végelőtt, ebben is sikeresnek tekinthető az ülés. Köszönöm.